Colleagues, good evening. Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni az ülést. Óra. Buonasera. Jó napot kívánok mindenkinek! A mai ülésünk nek van számos főpontja. Itt elsősorban a vélemény a polgárok európai évéről 2013, az előadó Szalav Rákosz úr, aztán foglalkozunk a kampániai hulladékválsággal, aztán spanyol témánk is van, halászati téma, és más petíciókkal is foglalkozunk a halászati bizottság részéről. Itt vannak nemzeti parlamenti képviselők is, és holnap délelőtt fogjuk folytatni a munkát. Nem tudom, hogy vannak-e a kollégáknak észrevételeik, vagy elfogadhatjuk-e a napi rendtervezetet. Ha nincs észrevétel akkor elfogadottnak tekintem a napi rendtervezetet. Chichester, Cashman és Meyer kollégák jelezték, hogy nem tudnak itt lenni az ülésen más ö, okok miatt. A szavazásra holnap 10 óra 45-kor kerül sor. Mindenkit kérek, mivel elektronikus szavazás lesz, hogy hozzá kell a szavazó kártyáikat és hogyha nem tudnak itt lenni holnap reggel a szavazáson, akkor helyettesítsék magukat. Ami a hatos napirendi pontot illeti, ma délután fogjuk ö, ö, megtárgyalni ezt a pontot. Szeretném üdvözölni az Európai Bizottság környezetvédelmi ö, főigazgatósága részéről, az igazgatórat, Potocsnik biztos úr nem tudott eljönni éppen ezért Faltenberger doktor képviseli őt. Itt van Raimondo Santa Croce úr is, aki koordinálta ezt a munkát, valamint Celeste Tárántó doktornő, a, ami Avellino tartomány képviselőit illeti, dr. Domenico Gambacorte, környezetvédelmi igazgató, Salerno tartomány részéről Giovanni Fortunato és Giuseppe D'Acunzi képviselők, Benevento tartomány részéről Gianluca Ceto doktor van itt, Kazerta tartomány képviseletében hát voltak nehézségek, itt nincs, nem jött el senki Kaszerta tartományból, ami Nápoly illeti, Nápoly városát, itt kellett volna, hogy legyen Szodánó úr, aki Nápoly főpolgármester helyettese, de nem látom őt. Tehát Nápoly képviseletében Giovanna Napolitano doktornő van itt. Ami a petíció benyújtóit illeti, Matróne úrnak kellene itt lennie, csak úgy, mint egy másik petíció, amelyet 2000 értek alá képviseletében később fog megérkezni a petíció benyújtója a bizottság meg fog hallgatni két képviselőt a különböző petíció benyújtók között. A 2010-ben benyújtott két petíció benyújtói lesznek itt holnap délelőtt, pedig a halászati témákat fogjuk megvitatni. Ami a tízes napi rendi pontot illeti, meg fogjuk tárgyalni a halászati témák keretén belül a benyújtott petíciókat. A Válian jelentés megszavazása után két másik pontot fogunk még megvitatni amely petícióknak itt lesznek a benyújtói is. Nincs más közleményem a napirenddel kapcsolatosan, és át is térek a második napirendi pontra az alábbi ülések jegyzőkönyvének előfogadásáról van szó 2011. december 20, 2012. január 12 és január 23 hogyha nincs észrevétel, akkor ezeket az jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. A hármas pont alatt, az elnök közleményei pont alatt szeretném elmondani, hogy holnap át fogunk venni egy olyan petíciót, amelyet az akta egyezménnyel kapcsolatosan két millió európai polgár írt alá, és és a sajtó jelenlétében fogjuk ezt a petíciót átvenni. Tehát, hogyha valakit ez érdekel, holnap fél egy után kerül erre sor. tehát hogyha nincs semmiféle észrevételük, a, akkor minden mellékletet is elfogadottnak tekintethetünk, és áttérünk az ötös napirendi pontra, megvitatjuk Szalavrákos kollega véleményét a polgárok európai évéről. Megadom a szót azonnal de még elmondom, hogy március 1-e a módosítások benyújtásának határideje, és a március 20-i bizottsági ülésen fogjuk elfogadni ezt a véleményt. Szalafrákos kollega kap most szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ön is tudja, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a 2013-as év legyen a polgárok európai éva. Esetleg a tolmácsolással van-e probléma? Angol nyelven kérdezi. Szalavrakosz úr, működik a tolmácsolás angolra? I suppose that uh, we have problem with az a benyomásom, hogy problémánk lenne az angol tolmácsolással, mondja Szalavrakosz úr. Akkor most átülök egy másik székbe, és onnan folytatom.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 Ahogyan önök is tudják, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy 2013 legyen a polgárok európai éve. Ez a javaslat azzal jár, hogy komoly kampányt fog útjára bocsátani az Európai, Bizot- az Európai Unió. Minden évben külön kitüntetünk bizonyos intézkedéseket és kezdeményezéseket az Európai Unióban, és azokat külön kiemelten kezeljük egy éven keresztül, lehet az például az állampolgárok európai éve, amikor aztán az évnek vége, akkor az erőfeszítések valóban az év végével szintén szinte megszűnnek. Ami azt a kezdeményezést illeti, a Polgárok Európai Évének kezdeményezését, ennek fontossága nem csak érzelmileg rendelkezik töltettel, hanem olyan kezdeményezésről van szó, amely erőteljes tartalommal rendelkezik, hiszen a statisztikák alapján azt mondhatjuk, hogy 2030-ig Európai Unió lakosságának számát majd csökkenni látja, előregedik ez a lakosság, és a bevándorló lakosság száma növekedni fog az Európai Unió területén. Szükséges tehát, hogy befogadjuk ezen ö, bevándorló népességet a lehető legmegfelelőbb módon, és integráljuk őket. Én Görögországból jövök, ahol pénzügyi nehézségek vannak, de jelentős problémákkal küzdünk az illegális bevándorlás miatt is, mint számos más európai, dél-európai ország, Olaszország, Franciaország, a földközi tengeri rész, Marseille, Spanyolország, Portugália is ilyen országok. És az európai család nagy családtagjaként meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, hiszen sajnos alkalmazzuk olyan személyek munkáját, akik harmadik országokból érkeznek, de nem teszünk erőfeszítést arra, hogy az európai társadalmakba bevonjuk őket, beilleszkedhessenek. A vélemények eltérőek az én országomban is a kérdéssel kapcsolatban. Jó magam, konzervatív párt vagyok, ugyanakkor úgy gondolom, hogy amennyiben a problémákkal szembesülünk, és hogyha befogadjuk azon bevándorlókat, akik akár akarjuk, akár nem úgy is bevándorolnak országainkba, fontos, hogy a befogadás megfelelő módon történjen, mert ha nem így járunk el, annak súlyos következményei lehetnek. Ezért fontos, hogy ezen személyeket megfelelően tudjuk a polgárok Európájába beilleszteni, és hogy tudatában legyenek annak, hogy milyen jogok illetik meg őket. Mármint az európai polgárokat, és hogy e, e, személyek is tudják, hogy hogyan vehetnek majd részt a személyek, a gondolatok szabad áramlásában. És hogy milyen módon fogjuk így módon is megerősíteni kapcsolatainkat polgáraink és Európa között. Azt is tudnunk kell, hogy bizony rövid időn belül jelentős számú ö, ö, személy válik európai polgárá, bárhonnan is érkezzenek hogy letelepedjenek egy európai országban, ahhoz joguk lesz, hogy közlekedjenek, helyet változtassanak, választásokon vegyenek részt, a petíciós bizottsághoz fordulhassanak kérelemmel, és ezen jogokat ki kell teljesíteni rájuk is. Ilyen kérdéseket próbáltam körüljárni munkámban. Nem szeretnék türelmökkel visszaélni, oly módon, hogy részletekbe menően minden egyes módosítást megvitatok, hiszen lehetőségük van arra, hogy elolvassák a véleményemet. Azt szeretném kérni, önöktől, hogyha módosító javaslataik vannak, akkor azok legyenek olyanak, olyanok, amelyek a saját szakbizottságunk hatáskörének körébe tartoznak, mert vannak olyan más szakbizottságok is, amelyek saját hatókörükben is különböző kérdéseket felvetnek, majd módosítókban. Nagy öröm volt számomra ez a munka, igen, ö, gazdag a munka, különösen a Libe bizottságban folyó, illetékes bizottságban folyó munka. Nem vagyunk ma jelen túl sokan a szakbizottságunkban, de el szeretném mondani, hogy az elmúlt hetek során a gazdasági válság miatt is azt tapasztaljuk, hogy bizony komoly törésvonalakat fedezhetünk föl, német polgárok, német újságok bestelenül szóltak görögökről, görögök olaszokat, olaszokra hánytak békát. Bizony mindez nagyon ijesztő, lobogókat gyújtanak fel egyes országokban. Egyszerűen mindez nagyon aggasztó, mert a problémát ezzel nem oldjuk föl és meg hozzá kell járnunk, járulnunk ahhoz, hogy európai tudatosság szülessen. Remélem, hogy a válságnak hamar vége lesz. 5-10 éven belül, reméljük, túljutunk mindezen a nehéz időszakon, de ezeket a törésvonalakat nem szabad ö, fenntartanunk, és el kell kerülnünk azt is, hogy a válság idején olyan problémákat kreáljunk, amelyeken keresztül a válság végével már képtelenek leszünk közösen együtt élni. A, petíciók, a petíciós szakbizottságnak talán el kellene azon tűnődnie, hogy különösen a e kérdés mivel jár, mert érezzük, hogy bizony vannak olyan állampolgárok, polgárok, akiknek a reakciói szélsőségesek talán. És azt kell bebizonyítanunk, hogy mi Európának egy olyan gondolatát szeretnénk megvédeni, amely Európa a polgárok Európája, nem pedig az eltérő érdekek Európája. Az emberek változnak, az érdekek változhatnak, Európa viszont közös. Köszönöm, szerettem volna ennyiben megfogalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szelafrákusz képviselő. Azt hiszem, hogy mi, akik a, kép, a polgárokat képviseljük, számunkra nagyon sok érdekes dolgot mondott el. Most Auken kollega nő következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a munkáján ért. Kicsit meglepődtem. Én ismerem a kollégáit a pártjából, és nagyon meglepett, hogy ennyire nyílt, nyíltan ö, nyilvánult meg, ahogy ezt most itt tette, úgyhogy köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottságban büszkék lehetünk erre. És ez egy nagyon jó alapot képez az ön jelentésének. Továbbá azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy jó lenne bevonni a részvételbe a polgárokat is átláthatóan kell fellépni, hogy a polgároknak lehetősége legyen részt venni ebben a folyamatban, mert mindidáig ez nagyon nehéz volt, és sokszor ha elmegyek a bizottság egyes tagjaihoz, akkor azt érzem, hogy, hogy itt a polgárok ellen védünk, védjük a bizottságot, és nem fordítva. Tehát itt az átláthatóság lenne, több átláthatóságra lenne szükség, és lehetőséget nyújtani a polgároknak, hogy részt vegyenek. Tehát integrálni, be kell vonni a, a polgárokat mindenben. Köszönöm, Kantis kollega. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Én új vagyok ebben a bizottságban, tehát az év eleje óta vagyok új tag. Szeretnék néhány szót mondani. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ebben a bizottságban dolgozhatok, és remélem, hogy hogy nem lépek túl eh, ezen a vitán, a kolléganő, Auken kolléganő azt mondta, hogy meglepett meglepte őt, hogy hogyan nyilvánult meg Szalabrákosz úr. Hát én görög vagyok, és, és egy más pártból jövök, tehát a GUE eh, képviselője vagyok, és engem is meglepett, sőt duplán meglepett mindaz, amit Szalabrákos úr elmondott a módosítókkal kapcsolatosan, és számos olyan kérdést vetett fel, amelyek nem igazán a konzervatív vonalt, hagyományokat követik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy e- a munkája éppen ezért nagyon nyílt, és el kell gondolkodnunk mindazon, amit elmondott, és nekünk is így kell fellépnünk. Azt hiszem, hogy a mi hozzáállásunkat is mindenképpen át kell gondolni, hogy hogyan is foglalkozunk az európai polgárokkal. Ugye, hogy miért van ennyi szegény, látjuk azt, hogy harcolunk a szegénység ellen, de egyre nagyobb a szegénység, harcolunk a munkanélküliség ellen, de egyre több a munkanélküli. Hát itt a polgárok Európája akár Görögországban, akár, akár Európában, ugye válságba került, itt nem csak pénzügyi, gazdasági válságról van szó, a polgárok válságáról is szó van. Elnök asszony, az európai polgárok évében nagyon sok petíciót fognak biztos benyújtani, elsősorban Dél-Európából, de sajnos nincs, most nem halljuk többé most már a jelentéstevőt, ugyanis a mikrofonja kikapcsolódott. Jó, most a mikrofon visszajött. Tehát ez a szöveg Szalavrakosz úr véleménytervezette, és szól arról, hogy mire is kell majd számítanunk az elkövetkezendő években. Ennyit akartam elmondani. Egyetértek a főbb vonalakkal, amelyekről szólt a jelentéstevő, és várom, hogy a kollégákkal dolgozhassak, mint ezen bizottság új tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Szalavrákosz úrnak a gondolataiért, az elhangzottakért. Persze vannak olyan gondolatai, amelyeket nem oszt tanak a parlament összes politikai frakciójában. Nem régiben a Liber Bizottságban megszavaztunk, megszavaztuk az én vélemény tervezetemet a 2010-es polgár, európai polgársággal kapcsolatosan, és a konzervatív és az EPP kollégák felléptek bizonyos folyamatok ellen, elsősorban harmadik országból jövő polgárok jogaival kapcsolatosan például az én kollégáim ellenezték az én javaslataimat, az euró, a polgárok és harmadik országokból jövő polgárok jogaival kapcsolatos javaslatok voltak ezek. Aztán a szabad mozgással hozvaló joggal kapcsolatosan azt is tudjuk, hogy ezt a jogot csak azok gyakorolhatják, azokban az országokban gyakorolhatják, ahol szabadon mozoghatnak. Például tudjuk, hogy Nagy-Britániában, Írországban nem lehet gyakorolni ezen jogot. A szabad mozgás mindenhol biztosítani kellene az Európai Unión belül, de sajnos nem ez a helyzet jelenleg. Teljes mértékben támogatjuk persze mindezt, azonban Tovább kell munkálkodni, dolgozni ezen a témán, és minden vita az integrációval kapcsolatosan, minden vita során ezeket a kérdéseket is fel kell vetni. Még azok is, akiknek megvan az állandó ö, lehetőségük lakhatásra az Európai Unión belül, ez, ez számukra is mindenképpen biztosítani kellene a jogot, hogy szabadon mozoghassanak az Nagy-Britániában és Írországban. A Libe Bizottságban, ahol én tag, vagy, tag vagyok, megvitattuk ezt a kérdést, nevezetesen arról is volt szó, hogy megváltoztatjuk a jelentés címét hogy ne a polgárokról szóljunk, hanem polgárságról. Mert a más lenne így az értelme, és akkor a hangsúlyt a polgárságra tennénk, és itt arról lenne szó, hogy akik az Európai Unióban élnek, milyen jogokkal rendelkeznek, milyen jogokat gyakorolhatnak. Nem tudom, hogy tudják-e, de a Libe Bizottságon belül a legtöbb jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők is támogatták azt a gondolatot, hogy a címet változtassuk meg, tehát, hogy polgárságról beszéljünk, ne, ne pedig polgárokról, jogokról beszéljünk, tehát nem csak általánosságban személyekről, polgárokról, hanem a polgárságról, állampolgárságról, amely lehetővé tesz számos joggyakorlást, számos jognak a gyakorlását az Európai Unión belül. Ismétlem, Azt hiszem, és remélem, hogy támogatni fogja a mi frakciónk az javaslatokat, sőt, hát biztosan fogunk benyújtani módosító indítványokat is, Tehát általánosságban támogatjuk, köszönöm. Következő felszólaló. Hát most nem most nem értem igazán, hogy most az árnyék jelentéstevők számolnak be a saját álláspontjukról. Elnök, ez egy nyílt vita, tehát mindenki hozzászólhat, mert más csoportoknál mindig megszólal először, illetve más szakbizottságoknál először a jelentéstevő, és aztán az árnyéktelen jelentéstevők szólalnak meg. Akkor elmondanám saját véleményemet árnyék jelentéstevőként, hogyha ezt megengedik. Elnök asszony, igen, természetesen parancsoljon. de nem tudom, hogy most a görög kollégák vitáznak-e görög helyzetről, vagy pedig a jelentést egy ilyen szélesebb körben is megvitathatjuk. Nagyon érdekesnek találom ezt, mert hiszen nem csupán magát a dokumentumot vitatjuk meg, hanem befolyást is gyakorolhatunk az Európai Unióban zajló folyamatokra. Tehát a polgárságról beszélünk, a polgárság évéről, azonban ezt már az aktával is gyakoroljuk, holnap látni fogjuk ezt, hogy az európai szellemiség, illetve az európai polgárság érzése így módon mutatkozik meg az európai polgárok között. Még soha nem kaptam ennyi e-mailt az európai állampolgárok részéről. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt azért mindenképpen képviselnünk kell, hogy ne valami ellen szerveződjék a polgárság, hanem inkább arra törekedjünk, hogy a polgárság szellemiségét, az európai polgárság szellemiségét egyfajta pozitív aspektusként erősítsük, fejlesszük, ne csupán valami ellen szerveződve, mint ahogyan az az akta esetében történik. Azt hiszem, hogy ez a jelentés, illetve a vélemény nagyon sokat szól a mozgásszabadságról, ahogyan azt egyébként itt is megvitattuk, ez alapvető fontosságú. Én a módosítomban azért azt hozzá szeretném tenni, hogy a tudatosságot kell kiépíteni az állampolgárok körében az európai parlamenti választások előtt, tehát megfelelően tájékoztatni őket. Ne csupán a mozgásszabadságra összpontosítsunk, hanem ahogyan mondtam, az európai polgárság pozitív szellemiségét próbáljuk meg kiépíteni annak érdekében, hogy vegyenek részt a helyi szavazásokon, helyi választásokon, az európai választásokon. Tehát számos módosítót kell majd beterjeszteni a preambulum bekezdésekhez, de magukhoz a módosításokhoz is. Az európai polgároknak tudat tudatában kell lenni annak, hogy milyen választási jogaik vannak, és arra is szükség van, hogy védjék meg az Európai Uniós, tehát hogy tudjanak arról a jogokról, hogy az Európai Uniós diplomáciai szervek megvédhetik őket harmadik országokban. Nem csupán a Európai Unión belüli Európai Unión belüli mozgásszabadságról kell beszélnünk, hanem hogy az Európai Unión kívül a konzulátusok, a diplomáciai szervek feladata, hogy őket megvédjék. Aztán az Európai Ombudsmanról is szeretnénk szólni, illetve magáról a petíciós szakbizottságról is. Nem hiszem, hogy túl sokan tudnának arról a tényről, hogy mennyire fontos szerepet játszunk abban, hogy az állampolgárok szükségleteire, illetve reményeire reagáljunk. Az Európai Parlament szerepe eléggé hiányos a dokumentumban. A négyes cikkben szeretném ezt megerősíteni, ugyanis az EU a függelékben szereplő jogait kell érvényesítse, ehhez szeretnénk majd különböző részeket hozzátenni, kiegészíteni a szöveget. Tulajdonképpen ezek lennének azok a főpontok, amelyekkel szeretnénk foglalkozni módosítóimban. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, Albert úr. Uh, well, Madam Chairman, thank you very much. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Csak azon gondolkoztam, hogy az európai polgárok, illetve az európai adófizetők talán szívesen hallanak, hogy itt Brüsszelben magas fizetésű emberek ülnek itt a teremben, aki azon vitatkoznak, hogy az európai éve legyen ez, vagy európai éve legyen. Az európai polgárok egészen biztosan azt fogják gondolni, hogy na hát ezt a pénzt nagyon helyesen költötték el vagy a munkanélküliségi szakbizottságban is nagyon fontos témákról esett szó, mint például az aktív öregedés európai éve, vagy az európai ismeretek útlevele. Az volt az elképzelésünk, hogy ezek a nagyon ékes szóló elemek talán itt a mi elménket foglalkoztatják a parlamentben, és nagyon-nagyon sok időt elpazarlunk rá, de annyit mondhatok, hogy a különböző tagállamok állampolgárai soha az életben nem hallottak ezekről a dolgokról, és nem is érdekli őket egészen ez. Úgy gondolom, hogy most is pontosan erről van szó. Én nem tudom, hogy eddig bárki hallott arról, hogy van európai polgárok, vagy európai polgárság éve, és akár fogadok is arra, hogy miután annak az évnek vége lett, valószínűleg semennyi polgár nem hallott róla, nem tudott róla, és nem is húzott belőle hasznot. Az előző hozzászóló a demokrácia válságára nagyon helyesen felhívta a figyelmet az Európai Unióban. Hogyha elgondolkozunk azon, hogy az állampolgárság jogai melyek, talán a szavazati jogot is figyelembe kéne vennünk, és ebben a címben pedig el kell gondolkoznunk azon, hogy legalább két olyan tagállam van, ahol az kormányfőket Brüsszel ültette a nyakukra, Görögországnál például a felmérések azt mutatják, hogy egy teljesen más személyre szeretnének szavazni. Úgyhogy úgy tűnik, hogy akarunk az állampolgárok európai évéről beszélni, ugyanakkor viszont nem támogatjuk azt, hogy ők maguk szavazzanak saját államfőikre. Valószínűleg egyébként az Görögország utcáin felvonulók inkább jobban szeretnének hallani a tisztességes munkáról, vagy a tisztességes fizetésről. Az Európai Unió nagyon súlyos, nagyon mély válságban van jelen pillanatban, egyes tagállamok különösen, és ugyanakkor viszont mi pedig arról beszélünk, ezekről az ezoterikus kifé kifejezésekről, hogy most európai állampolgárok éve legyen, vagy európai állampolgárság éve. Úgyhogy a kérdés az, hogy mi az állampolgárság? Én körülbelül 4 millió embert képviselek az Egyesült Királyságból, és ha megkérdezem őket, hogy önök milyen állampolgárok, akkor egyesek azt mondják, hogy London, Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság, és szerintem senki nem fogja azt mondani, szinte senki nem fogja azt mondani, hogy Európai Uniós állampolgár. Egyszerűen sem jelentősége, sem jelentése, tartalma nincsen ennek a kifejezésnek. Úgyhogy nyilván nagyon szépen eltölthetjük arról, azzal az időnket, hogy erről vitázunk, de szerintem ez egész ja, fikarcnyit nem fog változtatni az emberek életén, és úgy fogják érezni, hogy sokkal hasznosabban is eltölthettük volna az időnket. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollega Hefner képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a parlament volt az, amely ugye elindította ezt a, az Európai Polgárok évét 2013-ra vonatkozóan. Hát azt is látjuk azonban, hogy e, ez a javaslat nem több, mint amit, amiről szól vannak nagy lehetőségeink, ezeket ki kell használni, és ha megengedik, akkor most átérnék a németre, ugye, mert van ö, tolmácsolás németből is, tehát, hogyha komolyan ö, gondoljuk ezt a, ezt a kezdeményezést, akkor nem csak Arról van szó, hogy el kell magyarázni a polgároknak, hogy milyen csodálatos dolog az Európai Unió, mennyi joguk van, és így tovább. A bizottság javaslatában mindez benne van, de én még eh, a vitához hozzátenném azt is, hogy fontos lenne talán ebben az európai polgárok évében nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a polgárok az európai építés, építkezés központját jelentik. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy hogyan kommunikáljanak a különböző intézmények, hanem az, a polgárok elvárásaival is kellene foglalkozni, az, a polgárok ötleteivel, gondolataival, be kell vonni őket, részt kell venniük tehát sokkal komolyabban kell mindezekkel a dolgokkal foglalkozni, mint általánosságban. 2013-ra vonatkozóan van tehát egy európai kezdeményezés, amely hatályba lép, már ebben az évben áprilisban elkezdődik ez a folyamat, de természetesen a támogatáshoz meg kell nyerni nagyon sok intézményt, tehát egészen 2013-ig készítjük elő ezt a folyamatot, aztán elindul a, a, az év, és mindenképpen bátorítani kell az európai polgárokat, hogy gyakorolják azokat a jogokat, amelyekről nem is tudnak. A legtöbb ember nem is ismeri a jogait. Éppen ezért meg kell ragadni ezt az alkalmat, és el kell indítani az európai polgárokkal egy párbeszédet. Ki jelölhetnénk például egy felelőst, aki foglalkozna kimondottan a polgárok részvételével. Hát ez is egy ötlet, amelyet itt most közre bocsátok és természetesen figyelembe veheti majd a jelentéstevő is ezt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. A, a kollégám máshogy állt e témához. Természetesen elmondhatjuk azt, hogy vannak hiányosságok, a polgárok részvétele szintjén, de nagyon fontos az is, hogy rámutassunk az útra. Hogyha az Európai Unió nem létezne, akkor például a két Németország nem egyesült volna, erre nem került volna sor. Tehát vannak nagyon pozitív ö, eredmények is, és nagyon jó dolgokkal is foglalkoztak a vezetők. De természetesen a polgárokat mindenképpen úgymond trenírozni is kell, edzeni kell, ugyanis vannak nagyon sokan, akik Európát erőteljesen kritizálják. De hát képzeljük el, hogyha nem létezne az Európai Unió, mi történne? Megint ott lennének a határok. És akkor ott kellene állni sorban a határokon, ellenőrzéseket, ellenőrzések lennének, számos joggal, jogot nem gyakorolhatnának. Például, hogy valaki ugye ki valaha az NDK-ban élt, egész egyszerűen a vámosok, a határőrök kényétől, kedvétől függött. Tehát 2013 egy olyan év is lehetne, amikor is elmagyarázhatjuk a polgároknak, hogy miért van szükségünk Európára, az Unióra. Az európai elit indította el ezt a folyamatot a második világháború után. Most pedig ez a tervet mindenkinek magáénak kell tekintenie. Hogyha ezt nem sikerül elérni, akkor az egész európai építkezés ö, szenved majd ettől. Éppen ezért ez egy nagyon fontos, szükséges munka, éppen ezért hasznos ezt a munkát elvégezni, ebben az európai polgárok évében, 2013-ban, mivel már létez, megvannak az alapok, de e, tovább kell menni, és például, hogyha Görögországban tüntetnek, az azért is van, mert nem igazán értik, e, hogy mi is, e, miről is szól az Európai Unió. Ami pedig magát a jelentést, a véleménytervezetet illeti, ahogy már elhangzott, részletesen meg kell nézni, részletesen elemezni kell bizonyos dolgokat. Én egyetértek az, hogy szólni kell a polgársággal kapcsolatos jogokról, de a feladatokat sem szabad elfelejteni, ugyanis, hogyha valakinek jogai vannak, annak feladatai is vannak, kötelezettségei is vannak. Ugye, ami a bevándorlókat illeti, ugye ezen a területen voltak hiányosságok, minnyáján tudjuk, minnyáján megtapasztaltuk ezt, Szalavrákosz úr is elmondta, tehát el kell ismerni, hogy szükség van a bevándorlókra, és hogyha már itt vannak Európában, akkor mindenképpen integrálni kell őket, és ezt mindenképpen meg kell tenni. Elnök Szalavrákosz képviselőnek adom vissza a szót, hogy vonja meg a konklúziókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen minden kollégának, aki szót kért. Köszönöm, hogy ilyen jól fogadták a tervezetemet. Azt szeretném elmondani, hogy ugye mi ma gazdaságról beszélünk, de amikor diák voltam, hallgattam a professzorom szavait. A gazdaság az az elvárás, a politika szintén az elvárásokról szól, az élet pedig maga is az elvárásokról szól. Nem vágyakozunk, hanem várunk dolgokra az életben, hogyha az elfújja a szelet olvasták, akkor tudjuk, hogy itt várakozunk, elvárásaink vannak, és hát, hogy ezek az elvárások léteznek-e, kell is, hogy létezzenek, és nem szabad a polgároktól megvonni a jogot az elvárásokra. Igen, és minden elvárásra nem tudunk megválaszolni a polgárok részéről, de próbálkoznunk kell. Be kell mutatnunk számukra, hogy próbálkozunk. Megértem Elmer úr ö, aggájait, félelmeit, hiszen a valóság talaján mozog ő. De ugyanakkor nem szabad ö, ö, az emberi képzelőerőt sem visszafogni, elfolytani. És nem kell az emberektől megvonni annak lehetőségét, hogy elvárásaik lehessenek. Ami pedig a polgárságot illeti, a Dublin, Dublin és Dublin, 2, Dublin 2-es joganyaggal problémánk van, és bizonyos módosítanunk kell aspektusokat a bevándorlók elosztásával kapcsolatban, hiszen az elosztás nem vezet egyensúlyhoz, még ha jelentésen nem központi kérdéséről van is szó, de ezt a kérdést fel fogjuk vetni, mert tíz év múlva valóban alkalmazkodnunk kell majd egy új helyzethez. Ahogyan arra utaltak angol barátaink is. Bizony, Az angol barátaink azt mondják, hogy amikor erőfeszítéssel történnek dolgok, akkor nem kell ellenállni, hanem valóban engedni kell. Koráig. Köszönöm szépen. A módosító indítványok benyújtásának határideje tehát március 1, ahogy már mondtam, áttérünk a következő napirendi pontra. amely körülbelül 26 petícióval foglalkozik. Kampánya tartomány hulladék lerakó telepeivel és általában a hulladékválsággal foglalkoznak ezek a ö, petíciók. 2009-ben kampánya ö, polgáraival számos esetben találkoztunk, és azóta már folyamatosan folyik ez a munka kampánya tartományban elfogadtak végre egy tervet a hulladéklerakó telepekkel kapcsolatosan, és ezt benyújtották a bizottsághoz. Ez egy terv, amelyel kapcsolatosan a polgárok észrevételeket tettek, javaslatokat tettek, ugyanis úgy gondolják, hogy ez a terv nem felel meg az európai szabályoknak, és vitatják a terv különböző részleteit, valamint magát azt a koherenciát, amely az Európai Bizottság különböző szabályait érinti. A tervezetet elfogadták, és kampánya tartományban még tíz nappal ezelőtt is azt tanulmányozták, hogy hogyan lehetne a helyzeten javítani. A polgárok számára fontos lenne megismerni a valódi tényeket, és, és megnyugtatni a polgárokat azzal kapcsolatosan, hogy lesz változás. Ahogy az elején már elmondtam, itt vannak a különböző tartományok képviselői, fel fognak szólalni, és remélem, hogy figyelembe veszik azokat az észrevételeket is, amelyeket kiosztottunk, szétosztottunk mindenki számára. Kampánya tartomány regionális képviselője is itt van velünk, Tomázó Esposito úr, Acerra polgárainak képviseletében fog felszólalni és Tomászó Sodano, Nápoly polgármester helyettese, aki szenátor, elküldte az észrevételeit írásban, mert nem tudott eljönni. De először Santa Croce képviselő kap szót, ő az első felszólalón. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nagyon nagy dolog számomra, hogy itt lehetek ebben a e, teremben. Két évvel ezelőtt már e, itt voltam, és el szeretném mondani, hogy a két év során milyen munkát végeztünk. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy elfogadtuk a regionális tervet a ö, e, városi hulladék lerakókkal kapcsolatosan, ezt a regionális tanács is elfogadta, nem csak a városi tanács. Tehát a régió nagyon fontos szerepet játszott ebben az utóbbi két évben. Két éve, ahogy mondtam, már itt voltunk, és akkor azóta lezártunk bizonyos folyamatokat, elfogadta a speciális hulladékokról szóló tervezetet is a régió, ahogy önök tudják, a bizottságot is informáltuk mindenről. Szeretném aláhúzni azt a tényt is, hogy azok az eljárások, amelyek elindultak a különböző tervek kapcsán megfelelnek az európai szabályoknak. Továbbá elfogadtuk a helyzet javításáról szóló tervet is, kampánya régióra vonatkoztatva, de egy általános hulladék ö, lerakó ö, telepekről szóló általános ö, tervezetről van szó. Ö, két szakaszban ö, folytattuk le a munkát. Nyilvánosság a különböző terveket, megismerhette a közvélemény ezeket a célkitűzéseket. Még mielőtt a tervezet megszületett, tehát a különböző szociális képviselőkkel, környezetvédelmi társaságokkal tárgyaltunk a különböző normatívák ról szó volt, a területi kihatásokról. Ezután megszületett a terv, amelyet megvizsgál, amelyet nyilvánosságra hoztunk, és megvizsgálták a különböző hatóságok. Aztán mm, válaszoltunk egy jelentésben, minden környezetvédelmi észrevételre, amelyeket megkaptunk, és ezen munka alapján a különböző kompetens hatóságok környezetvédelmi szempontból is tanulmányozták a tervet, és akkor küldtük meg a regionális tanácsnak. A a régió egy olyan szerv, amely e, a programozást e, végzi, és a különböző helyi hatóságoknak a különböző iránymutatásokat kidolgozza. Elindultak a konzultációk, formális konzultációk is, a, elsősorban a tartományokkal, a különböző tartományi vezetőségekkel, annak érdekében, hogy részletesen meghatározzuk, hogy milyen akciókra van szükség, időbeni akciókra, valamint hogyan lehet megvalósítani a különböző létesítményeket, ezzel párhuzamosan természetesen a pénzügyi aspektusokat is ki kellett dolgozni. Ugyanis a regionális pénz összegeket szintén csökkentették, éppen ezért 150 millió eurót kaptunk a, az új létesítmények létrehozására, és a, itt elsősorban a városi hulladékról kell beszélni, mert a régióban nem volt megfelelő terv például a hulladék égetéssel kapcsolatosan, a városi hulladék terén. Bizonyos esetekben már elindultak a, elindult a létesítmények létrehozása. Sajnos a mikrofon nem hallani. a közösségi pénzösszegek eh, segítségével újra tudtuk indítani a három komposztáló üzemet, az e- egyiket kazertában, és kettőt pedig kampányában. Ezek néhány hónapon belül meg is nyílnak, a munkálatok már nagyon előre haladtak itt van Salerno tartomány képviselője, ő majd elmondhatja, hogy ez így van-e. Kampánya régióban már létezik egy hulladék égető, a bizottság eh, tett egy tényfeltáró látogatást Acserában, és meglátogatták meglátogatták azt a kabint is, ahonnan az ellenőrzés folyik. Han, sajnos csak olasz nyelven léteznek az ezzel kapcsolatos adatok, az agyserrai hulladék égető különböző elemzéseit, tehát csak olasz nyelven lehet rendelkezésre bocsátani önöknek. Mellesleg itt van nálam az összes dokumentum, ami a hulladékégetést illeti. Salerno és a tartomány elsősorban egy pályázaton indult annak érdekében, hogy egy új hulladék égetőt hozhasson létre, mint a pályázatot tal foglalkozó biztos, elmondhatom, hogy a pályázaton résztvevő pályázatok a lehető legjobb technikai paraméterekkel rendelkeznek, itt a, elsősorban a kibocsátások terén, az atmoszférába. Még mindig Salernói tartományban vagyunk, a három komposztáló telepen kívül létezik már egy bio, tehát szerves komposztáló létesítmény is, Salerno-tól nem messze, Itt ez egy olyan létesítmény, amely amely ö, szét tudja választani a különböző ö, hulladék ö, fajtákat. Önök 2010-ben egy ilyen létesítményt már meglátogattak. Ezek a biokomposztáló létesítmények energiát is tudnak termelni. Mindez természetesen a hulladék kezeléshez tartozik, ami a finanszírozást illeti. A különböző területeken a szelektív szemét válogatás is már bevezetett, például a különböző csomagolási területeken megfelelünk a különböző uniós irányelveknek egy programot indított a Környezetvédelmi Minisztérium a Kampánia tartományban a csomagolási vállalatokkal, és a szelektív gyűjtést erőteljesen bátorítottuk. Fontos a hulladékgyűjtés megfelelő szabályok mentén való elvégzése a különböző területeken, és a tartományi vezetők, akik mellesleg itt is részben jelen vannak, olyan közösségi programokhoz csatlakoztak, ahol is a szelektív hulladékgyűjtés az egyik fontos pont. Most pedig szeretném továbbadni a szót a regionális képviselőknek. De fontos elmondani azt is, hogy elindult egy olyan terv is, amely megpróbálja a hulladékok mennyiségét csökkenteni a regionális vezetés szintjén foglalkozzunk kampánya tartományban a hulladékok mennyiségének csökkentésével itt erre 6 millió eurót kaptunk. Itt a házi szemét komposztálásáról is szó van, aztán más hulladékok mennyiségének csökkentéséről, például az iskolai hulladék összegyűjtése és csökkentése. Ezzel is szeretnénk mindenképpen bátorítani az embereket arra, hogy kevesebb szemetet, szemetettel éljenek, mert fontos az például, hogy a vizeket ne fertőzzük meg, az emberek ivóvizét, aztán hogy a, például az, az ivóvizet is olyan csomagolásban árusítsák, amely amely lehetővé teszi a hulladékmennyiség csökkentését. Sok esetben nagyon kis költséggel nagyon sok mindent meg lehet tenni, például a műanyag, palackos, ivóvíz esetében is nagyon sokat lehetne tenni, hogy csökkentsük a palackok mennyiségét. Mindez természetesen részben válasz is azokra a petíciókra, amelyeket, amelyeket benyújtottak, és amelyekről már ö, volt szó az előző üléseken. Fontos, hogy tudják azt, hogy nagyon erőteljes akciókra került sor a hatóságok részéről, a prefektúrák részéről. Ugye Olaszországban a prefektúrák koordinálják a rendőrség és a rendőri szervek munkáját is. Tehát minden tartományban, elsősorban Nápoly és Kazerta tartományban koordinálták ezt a munkát. Ezek azok a városok, ahol nagyon sok a probléma a hulladék kezeléssel, aztán a karabinierik, a környezetvédelmi rendőrség mind-mind részt vettek ezekben a műveletekben, és rendszeresen figyelik a kezelés különböző folyamatait. Egyre nagyobb a figyelem, itt látjuk a petíciók esetében is, a hulladékok elégetésével kapcsolatosan. Ugye sok esetben például gumiabroncsokat égetnek el mindenféle ugye, engedély nélkül, és a Környezetvédelmi Minisztérium is kialakított egy rendszert, amely hasonlít az elektronikus és elektromos hulladékok szabályaihoz, nevezetesen, hogy hogy egy adott hatóságnak vissza kell vennie például a gumi abroncsokat, és nem lehet csak úgy akárhol elégetni azokat. Tehát nincs most már meg az a lehetőség, hogy illegálisan, mm, úgymond megszabaduljanak az emberek ezektől a különböző termékektől, mint például a gumiabroncsok. Hát azt hiszem, hogy mindent elmondtam, vagy legalább mindent. Ahogy Maconi elnökasszony mondta, mi is részt vettünk február 15-én Manganáro doktorral és Algera doktornővel egy találkozón, amikor is elindult egy információs eszmecsere április 15-éig egy jelentést fogunk kidolgozni a vitandó témát illetően, és a Környezetvédelmi Minisztérium is támogatja az átláthatóságot, ezt az egész szellemiséget, amelyben szeretnénk dolgozni, mind a polgárokkal, mind pedig az Európai Bizottsággal. Természetesen itt nem csak kampánya régióról van szó, hanem minden helyi hatóságról, amelyekkel együttműködünk. Köszönöm szépen, hogy igen, hogyha vannak kérdések, akkor még visszatérhetünk mindenre. Elnök asszony, akkor folytatjuk, most pedig megadom a szót Benevento tartomány képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony! Néhány szóban röviden szeretném elmondani, hogy melyek azok a módozatok, amelyeken már évek óta dolgozunk. Sajnos még mindig sürgősségi helyzet és válságban vagyunk. Azt hiszem, hogy a többi tartomány is támogat abban, hogy nagyon nehéz a helyzet. Annak ellenére, hogy nagyon sok mindent megpróbáltunk megtenni, egész egyszerűen nem folytatható ez a folyamat, a, mind a szabályok terén, mind pedig a célkitűzések, a programozás terén. Már néhány hónap óta egész egyszerűen nem tudjuk azt, hogy az olasz tartományokban mi is lesz a helyzet, mi is lesz a funkció, a, mi lesz a, a tartományok funkciója ezen a területen. Szeretném mindenképpen aláhúzni azt, hogy ami a folyamatos programozást illeti, mindig ugye nagyon sok normatív veszély merül fel és nem tudjuk megvalósítani azokat a célokat, amelyeket kitűztünk. Benevento tartománynak kb. 300 ezer lakosa van, 78 közösségre felosztva. Mik is a problémák? 2010-ben láttuk azt, hogy több mint 42 százalék most volt most 2011-ben már 50 százaléknál tartunk ami a jelenlegi válsághelyzetet illeti. Ez azt jelenti, hogy ami a 65%-ot illeti 2012-re vonatkoztatva talán elérhetjük ezt a százalék arányt. Ez mit is jelent? Itt a hulladékkezelésről van szó. 2009 óta kevesebb lett a hulladék lerakó telep. Nagyon sokat vitatták a hulladékezelést, és ma azt látjuk, hogy elindult egy olyan ciklus, amely mindenképpen el kell, hogy érje az, hogy új hulladék lerakott telepek és hulladék égetők létesüljenek. Ugyanis demográfiai szempontból is korlátozott jelenleg a helyzet. Beneventó tartományban szeretnénk egy modellt kidolgozni. Természetesen nem nagyon sokat kritizáltak bennünket, akkor, amikor elindítottuk az új folyamatot, Sant'Arcangelo-ban egy új hulladéklerakó telep létesült, és a bíróság különböző intézkedéseket és végzéseket hozott annak érdekében, hogy zárjunk be bizonyos lerakótelepeket, és ma, ma lényegében Beneventó tartománynak nincs egyetlen egy hulladék lerakótelepe sem, éppen ezért egy új sürgősségi helyzet alakult ki Beneventó tartományban, és reméljük, hogy a bíróság mellesleg 28-án fogja meghozni az ítéletét. Sajnos sok a pénzügyi, a strukturális nehézségünk is, valamint a környezetvédelmi ellenőrzési folyamatok is elindultak. Itt elsősorban a hulladéklerakó telepek közelében lévő vizek és felszíni vizek ellenőrzésére került sor. Azt látjuk, hogy 2011. júliusa óta egészen máig a helyzet nem javult. Mi reménykedünk, de természetesen félünk is a bíróság végzésétől, mert itt biztosítani kell nem csak a környezetvédelmi egyensúlyt, hanem a gazdasági egyensúlyt, és mindez ki fog hatni Beneventó tartomány polgáraira. Ha figyelembe vesszük a különböző lehetőségeket, a kampányai tartományban elindult egy folyamat, és találkoztunk a kampányai képviselőkkel, mindenképpen alá kell húzni azt, hogy nem ö, került sokba Benevento tartománynak az a terv, amelyet kidolgoztunk, és ö, mi azt is tudjuk, hogy ami a csomagolást illeti, nem kell sokat költeni például a szelektív személy, szemétgyűjtés, aztán a biocsomagolás terén. Ezeket a célkitűzéseket könnyen meg lehet valósítani. Különböző pályázatokat is elindítottunk. Az egyik az integrált szolgáltatásokról szól, tíz évre vonatkoztatva és a az úgynevezett társzú szolgáltatásokkal kapcsolatos a másik. Persze vannak hiányosságok a normatívák terén. ...126 munkaegység foglalkozik a hulladékkezeléssel, és számukra nagyon sok problémát kell még megoldani. Aztán ott vannak a jelentős környezetvédelmi kihatások a különböző területeken. A régi le, hulladéklerakó telepek felszámolása és modernizálása is az egyik sürgősségi feladat a regionális szinten. A régi hulladék lerakó telepeket természetesen biztonságba kell helyezni, és ez körülbelül 17-19 millió euróba kerülne. 2009. december 30-án különböző rendeletek születtek kampánia tartománya vonatkoztatva a régi hulladéklerakó telepekkel kapcsolatosan. Természetesen ezt a pénzösszeget nem tudjuk beszedni az adókból, mert a családok helyzete már elég nehéz kampánia tartományban. Stratégiai terveket dolgoztunk ki a speciális hulladékok kezelésével kapcsolatosan. Ez egy alapvető terület, alapvető téma, ugyanis a speciális hulladékok, a hulladékok két harmadát teszik ki. Egy tervet dolgozunk ki jelenleg nemzeti szinten, és ez egy nagyon jelentős és egyedi terv lesz Euró, Olaszországban, amely a speciális hulladékok és a szervetlen hulladékok kezelésével foglalkozik. Itt egy pályázatot fogunk elindítani, egy zöld pályázatot, a jövőben foglalkozni fogunk az elektronikus és elektromos hulladékok gyűjtésével is a különböző tartományokban és területeken. Megpróbálunk egy gyakorlati, experimentális folyamatot beindítani, és ezzel zárnám is olyan új létesítményeket fogunk létrehozni, amelyek alapvetően szükségesek, de egy másik ciklus regionális ciklus keretén belül. Ez egy olyan ciklus lenne, amely lehetővé teszi a modernizálást, 56 munkaegységet tudtunk ezáltal létrehozni, tehát a 126-nak ez körülbelül a fele, és néhány héten belül le fogjuk zárni az úgynevezett biostabilizációs munkafolyamatot, és ez azt jelenti, hogy jobb minőségű hulladékkezelést tudunk biztosítani. A Sant'Arcangelo hulladéklerakó telep ö, bezárása ö, természetesen egy problémát okoz számunkra, és várjuk a bíróság végzését. Szeretnék még arra is rámutatni, hogy Románó képviselő egyetértett azzal, hogy az integrált aneorob komposztálást bátorítsuk. Ezzel kapcsolatosan kialakult már egy konsz egy konszenzus, itt egy nagy, nem egy nagy létesítményről lenne szó, hanem különböző kisebb létesítményről. Itt elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódnának ezek a létesítmények, a komposztáló létesítmények, és az első ilyen létesítményeket nem sokára meg szeretnék nyitni. Az első Morinára községben nyílik meg. 10 millió eurót kaptunk erre. Kampánya régióban, Benevento tartományban. Szeretném azt is elmondani, hogy jó lenne, hogyha bankok is segítenének bennünket, és előzetesen megkapnánk a hiteleket. Még egyetlen egy bank sem vesz ebben részt, pedig ilyen létesítményekre jó lenne, tehát ilyen létesítményekbe jó lenne beruházni. Az elkövetkezendő hetekben Benevento tartomány már 50 ezer eurót adott arra, hogy a hulladék mennyiség csökkentést indítsuk el, és mindenképpen olyan beruházásokra van szükség, amelyek lehetővé teszik olyan hulladék lerakó telepek és létesítmények létrehozását, amelyek már innovatív jellegűek, vannak terveink ipari hulladék kezeléssel kapcsolatosan, aztán tartományi hulladékkal kapcsolatosan. Mindenképpen fontos, hogy új jellegű, innovatív létesítményeket valósítsunk meg. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Avellino tartomány képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a lehetőséget, amelyet megkaptunk, hogy itt lehetünk, mert ez a mai eh, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy mérleget vonjunk. Ugye kampánya eh, régió más régiókkal és tartományokkal folyamatosan kapcsolatban van, és volt 2010-ben, 2011-ben a eh, sürgőségi válság helyzetben olvastuk a petíciókat, és egyes petíciók kimondottan Avelino tartományjal kapcsolatosak. Ebben az elmúlt két évben a hulladékkezelő vállalatunk 2010. január 1 óta folyamatosan felelős a hulladék eh, kezeléssel, valamint a szelektív eh, városi hulladékgyűjtéssel. Avelino eh, tartományban 85%-át a szemétnek összegyűjtik. Azt hiszem, hogy az utóbbi években jelentős sikereket érthettünk, értünk el, ami a szelektív hulladékgyűjtést illeti, nagyon jelentős munkát értünk el. Avellino tartományban 48,7%-os a volt 2009-ben a szelektív hulladékgyűjtés, itt, és itt nem csak a kis községekben, a tartományon belül, hanem a nagyobb városokban is, nagyobb községben is. 2010-ben ez a százalék arány még inkább nőtt, és már 51,23 százalék lett, hála annak, hogy a fővárosunkban már 64 64% volt a szelektív hulladékgyűjtés, és elmondható, hogy összességében mindenhol több mint 50%-a a hulladéknak már a szelektív hulladékgyűjtés részéhez, részét képzi. Elmondhatjuk tehát, hogy van, ahol akár 70%-os a szelektív hulladékgyűjtés. A környezetvédelmi hatóság minden községben tanulmányozta 2010-re vonatkozóan a 2000 a szelektív hulladékgyűjtést, és látjuk azt, hogy mindenhol csökkent a hulladék mennyisége is azok a községek, amelyek a legnagyobb százalékarányokat elért, elérték, kedvezményeket kaptak, ami a, azokat érinti, amelyek úgymond a, az átlag alatt voltak, hát ezek büntetést kaptak. Voltak olyan területek, ahol nem tudtunk minden célkitűzést megvalósítani. Volt Andretta községgel kapcsolatosan is egy petíció, 2008-ra vonatkozik, egy telepre vonatkozik a petíció, amelyet be is zárattunk, aztán volt egy másik hulladéklerakó, amelyek kapcsolatosan petíciót nyújtottak be a Grandei Alpinoi hulladéklerakó telep. Már 2007-ben bezárt ez a telep. Az 2007-es júliusi olasz törvény értelmében véglegesen bezártuk ezt a hulladéklerakó telepet. A Környezetvédelmi Minisztérium kompenzációt is nyújtott azoknak a vállalatoknak, amelyek javítottak a hulladék lerakó telepek helyzetén állapotán. A Szavinyánói hulladéklerakóval kapcsolatosan 2008-ban, 2009-ben csökkent jelentős módon a hulladék minősége 50 millió tonna per év volt 2009-ben, és 2011-ben már 10 millió tonna volt havonta. 2012-ben is csökeni fog a hulladékmennyiség. Nagyon odafigyelünk arra, hogy az adott területeknek mik is az elvárásai. Averino tartományban a szelektív hulladékgyűjtést fejlesztettük, és tiszteletben tartjuk a tartományi folyamatokat, és megpróbáljuk kikerülni azt, elkerülni azt, hogy a hulladék szállítást messzire, tehát távolra ne kelljen biztosítani, és az adott térségben valósítsuk meg a hulladék lerakást. Savignánóval kapcsolatosan egy protokoll dolgoztunk ki az ellenőrzés szintjén. Szeretném azt is elmondani, hogy a tartomány felelős most a hulladék kezeléssel kapcsolatos feladatokért, Itt 25 millió tonna hulladékról van szó, és e, ennek nagy részét hulladék égetőkben égettük el. Azt hiszem, hogy nagyon fontos eredményeket értünk el 2011-ben. A tartományban két hulladék lerakó integrált hulladék kezeléssel foglalkozott, a Montellai hulladéklerakó, ahol szelektív gyűjtés folyt 2011. decemberre óta, aztán a Ganodárdínei hulladék lerakóról van szó, Itt is a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vették, egy integrált hulladékkezelésről van szó. Elsősorban az Avelon Avellinói városi hulladékkezelést biztosítottuk. Természetesen készek vagyunk arra, hogyha majd meg lesz a regionális terv, akkor készek vagyunk a különböző kísérő dokumentumokat is kidolgozni a városi hulladékkezelésről, aztán a környezetvédelmi jelentés is kidolgozás alatt van. A, ez egy egyetemi jelentés. Avelino tartomány ebbe az egész rendszerbe 7 millió eurót ruházott be saját finanszírozásban. Természetesen a szelektív hulladékgyűjtés azért elég költséges, és a környezetvédelmi aspektusokat is figyelembe kell venni, és nagyon sok erőforrásra van szükség. Intenzív munkát végzünk garantálni szeretnénk a szolidaritást is más tartományokban, ahogy ez már 2011-ben is látható volt. Fontos az, hogy a különböző pénzügyi alapokat felszabadítsuk és beruházhassunk ezekbe a folyamatokba. Azt hiszem, hogy a helyzet a hulladékkezelés terén most már normalizálódik, ami pedig az ipari tervet illeti, 2012-ben már szeretnénk elindítani a munkát, Fontos az is, hogy minden területen biztosíthassuk a szelektív hulladékgyűjtést. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, most pedig Fortunato dr. Salerno tartományból. Buonasera. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önt is, elnök asszony, és hozom a tartományi vezetőnk üdvözletét sajnos nem tudott eljönni, ugyanis a mi környezetvédelmi bizottságunkban van fontos teendője, és üdvözlök mindenkit a petíciós szakbizottságból. Először is, mielőtt Salerno tartományra térnék, ez mellesleg a második legnagyobb tartomány a régióban, több mint 200 ezer lakossal, és talán ez a le, lehető leg, úgymond rendesebb tartomány a szelektív hulladékgyűjtés terén egész Olaszországban. Mi tesszük a legtöbbet ezen a területen. 2012-ben már 75%-os lesz a szelektív hulladékgyűjtés. Mindez azt is jelenti, hogy vannak természeteken kritikus pontjaink is, de úgynevezett kiválósági területek is a tartományunkban. Nagyon nagy az érdeklődés a, ezen a, területen. Vannak olyan dolgok, amelyek kiválóan működnek, nagyon jól működnek Salerno tartományban. Ha megengedik, akkor most meg szeretné nyugtatni a petíció benyújtatóját, Vincenzo Marmora urat, ugyanis hát ugye azért vagyunk itt, hogy válaszoljunk a petíciókra. Ugye Vincenzo Marmora úr petíciója egy hulladék lerakó telep üzembehelyezésének ellenőrzéséről van szó a Valle de la Masseria térségben, nagy örömmel szeretném elmondani neki és másoknak is azt, hogy Szalernó tartomány magára vállalta azt a felelősséget és azt a kötelezettséget, hogy a Valle della Masseria hulladéklerakó telepet be fogja zárni a 2010-es és a 2011-es rendeletek értelmében itt egy nemzeti érdekeltségű hulladéklerakó telepről volt szó, és ezt véglegesen lezárjuk. Aztán vannak petíciók más hulladéklerakó telepekkel kapcsolatosan is, Salerno tartományra vonatkoztatva, mindenhol természetesen a környezetvédelmi és az egészségügyi aspektusokat vesszük alapul. A Valle de la Masseria hulladéklerakó telepe kapcsolatosan, tehát ahogy mondtam, nagyon nagy volt a figyelem. Itt egy konszorcium volt az, amely kezelte ezt a hulladéklerakót, és minden területen elvégeztük az ellenőrzést, környezetvédelmi és egészségügyi területeken is. Szeretném az egész bizottságot, a szakbizottságot és az európai közösséget is arról biztosítani, hogy januárban a regionális tanács elfogadta az új tervünket, én azt hiszem, hogy a polgárok mentalitása nagy mértékben változott. Sokkal inkább környezetbarátokká váltak a polgárok a régió különböző tartományaiban, városaiban máshogy gondolkodnak most már a hulladékkezelésről is, a hulladékgyűjtésről is, és megértették azt, hogy közös erőfeszítésekre van szükség. Salerno tartományban mi folyamatosan valósítjuk meg a hulladékgyűjtést, úgymond ajtóról ajtóra megyünk, házról házra megyünk, és majdnem elértük már a 85%-os hulladékgyűjtést. Ez egy kiválósági eredmény. A fővárosunkban értük el a legkorábban ezeket a jó eredményeket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó lecke is, és megtanultuk a leckét, nagyon sok pozitív dolgot tanultunk meg. Ugye a mi térségünk, Olaszország és a földközi tengeri térség egyik legszebb térsége, és azt is láttuk, hogy a hulladékkezelés nagyon sok kárt okozott, és ezen változtatni kellett. Én biztos vagyok abban, hogy nagyon rövid időn belül még sikeresebbek lehetünk, és hogyha az európai, és mellesleg az európai közösség is elvárja tőlünk, az, hogy javuljon a helyzet, és nagyon odafigyel az Európai Unió is. Ugye a válsághelyzet, a sürgősségi helyzet nagyon sok kárt okozott Szalenó tartományban is. Tehát akkor zárnám a mondandómat, és Dakunci képviselőnek adom majd meg a szót, tehát én azzal zárnám, hogy két-három évben belül teljesen önellátóak leszünk Szalánó városában és tartományában, és meg fogjuk valósítani az integrált ciklust a hulladékkezelés terén. Természetesen megvan a szándék, az akarat, mert fontos, hogy Olaszország méltóságát visszaállítsuk ezen a területen is. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. A elhangzott felszólalások is rámutatnak arra, hogy a hulladékkezelési terv mert nem csak, hogy már elfogadtuk, de már elindultak a különböző munkálatok, akciók, a különböző tartományok maguk is ipari terveket dolgoztak ki, a különböző rendeletek, szabályok értelmében. Volt egy válsághelyzet, egy sürgősségi helyzet, és most ezen változtatni kellett, és nagyon gyorsan létre kell hozni azokat az új létesítményeket, amelyeknek meg lesz a hatékony kapacitásuk technológiai szempontból is, és lehetővé teszik a hulladékkezelési ciklusok megvalósítását a polgárok elvárásainak megfelelően. Ami Salerno tartományt illeti, a szelektív hulladékgyűjtés most már 54,79%-os átlag arányt ért el, 2011-2012-ben nagyon pozitív ez a trend, még inkább sikeresebb eredményeket várunk. 158 községünk van, ebből mindössze 16 az, amely nem ért el ezt az 54%-os átlagot. Vannak helyi problémák, de a közvetlen intervenciót is bevezettük. Ez lehetővé teszi azt, hogy segítsünk hatékonyabb szelektív hulladékgyűjtés kialakításában. Mert a szelektív hulladékgyűjtés se kapcsolatosan számos tanulmány született, itt elsősorban a minőségre vonatkozóan, az átlag eredményekre vonatkozóan, és szeretnénk a szelektív hulladékgyűjtést átalakítani, új technológiákat bevezetni, és hatékonyan újra felhasználni a szelektív hulladékot is. Itt a, mind a szerves részét a hulladékoknak, ugye itt a legtöbb problémát ez a terület okozza, de kialakítottunk különböző lehetőségeket itt 140 ezer tonna per év a tervünk, ami a hulladékkezelést illeti. Természetesen szeretnénk elkerülni a szállítást is. Az egyik létesít, új létesítményünk Szalennó városában már megvalósult, 30 ezer tonna hulladékot tud feldolgozni és az elkövetkezendő hónapokban eh, még inkább eh, magas lesz eh, ez a tonna szám a szalernói tartományon belül. A, nem sokára egy új létesítményt indítunk el, ez eboli térségben van, 20 ezer tonna tonna hulladék kezeléssel kapcsolatos. Aztán vannak új vállalkozások is, amelyek elindulnak, és belépnek ebbe a folyamatba. A tartomány déli részén, Váladella Lugániában szintén egy új létesítmény nyitunk meg, 30 ezer tonna hulladék kezelésével fog foglalkozni ez a létesítmény. Aztán az elkövetkezendő napokban egy új pályázatot is meg fogunk, ki fogunk írni. Ami tehát ez a szerves hulladékkal kapcsolatos. Ami a hulladék égetést illeti az utóbbi hónapokban, a múlt év utolsó szakaszában a bizottság elindított egy folyamatot, amely 2011. júliusában indult. Pályázatot indítottunk és a milánói prefektúra is egy mafia ellenes törvényt hozott, egy rendeletet adott ki, hulladék égeték, égetőkkel kapcsolatosan egy új szerződést kötöttünk három éves munkafolyamatra, és a három éves munkafolyamat során szeretnénk megvalósítani létesíteni új létesítményeket a szelektív hulladékgyűjtés terén, de meg szeretnénk valósítani négy hu- kisebb hulladéklerakó telepet is, amelyek a különböző tartományi hulladékot kezelné. Itt négy különböző területről van szó. Az előző régióhoz kapcsolódott négy tartományi kisebb hulladéklerakó telepről van szó, amelyek három év, évig működnének. Hát itt nem szerves hulladékról van szó, mert hát a patipáljai lerakódó, hulladéklerakó telep biostabilizátorral van ellátva, és ez lehetővé teszi a specifikus komposztálást is. Ez garantálni fogja számunkra az az, hogy a környezetvédelmi aspektusokat sokkal inkább figyelembe vegyük a lakosok egészsége szempontjából is. 2011-ben egy biztos neveztünk ki, aki kimondottan ezekkel a hulladék lerakó telepekkel foglalkozik. Ezt a kampánya régió vezetői nevezték ki ezt a biztost, és megvannak már a végleges terveink, a, kidolgoztuk a, az új pályázatok részleteit, és egy teljes ciklus szeretnénk megvalósítani. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Nagyon ö, ö, Kevés az időnk már, de még most Napolitánó doktornő következik Nápolyból. Köszönöm szépen. Ami Nápoly helyzetét illeti, azt hiszem, hogy itt hát sajnos kritikusabb a helyzet, mint Kampánia régió más tartományaiban és városaiban. Tudjuk, hogy Nápolyban mindig is kritikus volt a hulladékkezelés helyzete látjuk azt, hogy Nápolyban nincs jelenleg hulladék lerakó telep, kivéve hármat, amelyek, amelyek részleges hulladék lerakó telepek, csak az acserai hulladék égetőt használjuk mi is, és Nápolyban Nápolyt próbált segíteni más tartomány is. A kajájoni és a decinyói hulladék lerakó telepek kapacitása kimerült, és sőt a kajánót már be is kellett zárni, mert strukturális változtatásokra kerül sor. A másik, a tecinyói hulladéklerakó telep kapacitása, hogy mondtam, már kimerülőben van, két-három hónapig tud még működni mindössze. Ami Nápolyt illeti a hulladékkezelési ciklussal kapcsolatosan kidolgoztunk mi is már különböző terveket, a beneventói tartományjal kapcsolatosan elhangzott programokat mi is ismerjük. Itt két-három éves programokról van szó, viszont nálunk eh, ezt nem lehet eh, megvalósítani. Ami a szelektív hulladékgyűjtést illeti, az utóbbi három évben eh, mi is megpróbáltuk figyelembe venni a környezetvédelmi aspektusokat, és máig 64 különböző környezetvédelmi hatástanulmányt dolgoztunk ki, ami a hulladékkezelést illeti. Nápoly tartományban számos kezdeményezés született a vállalatok részéről is a hulladékkezelés megoldására, de nagyon sok mindenre nincs még most lehetőségünk léteznek programok különböző területekre vonatkoztatva, hosszú távú programokat is kidolgoztak a vállalatok annak érdekében, hogy teljesen önáll, önellátóvé váljon a, a térség az integrált hulladékkezelés terén olyan hulladéklerakó telepekre van szükség, amelyek lehetővé teszik Nápoly hulladékkezelését, Nem tudom, hogy nem hallanak, kérdezi a előadó, de igen. Szeretnénk hulladéklerakó, komposztáló telepeket is létrehozni. Az a biztos, akit kineveztek, foglalkozik ezzel a témával, biostabilizátorral ellátott hulladékkezelőkről lenne szó. A regionális terv előírja azt, hogy két aneorob telepet kell létrehozni, itt szelektív hulladékgyűjtésről beszélünk, Nápolyban, tehát megvannak a különböző programok, tervek, komposztáló telepekkel kapcsolatosan is kettő ilyen lenne, de körülbelül két éven belül ö, mindenképpen csökkenteni kell majd ezeket a problémákat. Ami a szelektív hulladékgyűjtés illeti, Nápoly tartományban itt a helyzet szintén rosszabb, mint más tartományban, mindössze 27 volt a, az átlag, van, a, a, aki a 35 ot sem érte el, a, a, a törvény a 35 ot mondja ki, van, ahol a 50 ot is meghalad, hozták, van, ahol sokkal kevesebbet realizáltak, mint az átlag. Nápolyban is növekszik azért a szelektív hulladékgyűjtés összességében. Elnök asszony, köszönöm szépen! A bizottság részéről Falkender doktor. No problem, thank you very much. Semmi probléma, nagyon szépen köszönöm. És természetesen nagyon érdekes régi ügy ez. Az egyik legrosszabb esete a hulladékgazdálkodásnak, amelyel foglalkoznunk kellett. Természetesen elismerjük, hogy történtek előrelépések, mi több üdvözöljük, hogy a régió végül januárban, idén januárban elfogadott egy hulladékgazdálkodási tervet a lakossági hulladékra vonatkozóan. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez több mint másfél évvel azután történt, hogy az Európai Bíróság ítéletet hozott arról, hogy Olaszország a kampániai problémák területén nem hajtotta végre megfelelően az EU-s jogszabályokat. Még mindig állnak fenn aggájaink, ezeket nagyon világosan meg is fogalmaztuk nemrégiben az olasz kormányjal folytatott kapcsolatainkban. Potocsnik biztos úr találkozott Dini miniszterrel idén januárban és melyek az aggájaink. Például azok, amelyek szerint még mindig a tartományban azt látjuk, hogy nem különítik el megfelelően a hulladékot, különösen problémásnak tartjuk a tartomány helyzetét a hulladék kezeléssel kapcsolatban. Ami az anaerob komposzt jelzéseket illeti, amiről nagyon sokat hallottunk ma, több mint egy évvel az ítélet után csak egyetlen új üzemet állítottak üzembe, és a további üzemek pedig 2014 tavaszáig működnek csupán. A hulladék égetők pedig 2014-2015-ben kezdenek el működni a további hulladéklerakó kapacitás pedig egyelőre ismeretlen számunkra, és még mindig azt nézzük, hogy körülbelül 7 millió tonna ekobalé hulladék található a területen. Nem volt más lehetőségünk, csupán az, hogy a tavalyi év végén egy újabb levelet küldtünk, egy hivatalos értesítést az olasz kormánynak, és ahogyan mondtam, folyamatosan egyeztetünk a kormányjal, azonban a közeli jövőben meg kell gondolnunk azt, hogy esetleg újra bírósághoz fordulunk, főként az aggájaink miatt, hiszen nem voltak megfelelőek az átmeneti intézkedések a, a városi hulladék kezelése tekintetében. És időközben pedig hiteles, hihető átmeneti intézkedésekre van szükségünk. miközben a regionális parlament jóvá hagyta a városi hulladékkal kapcsolatos szabályokat, még mindig várjuk a különleges, a speciális hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási terveket. Ha ezek azonban a nagyon-nagyon közeli jövőben nem születnek meg, akkor, ahogyan mondtam, a bizottság a következő logikus lépésre tér át és vissza tér a bíróság elé. De erről már beszéltünk, az olasz kormányjal beszélünk is, és a továbbiakban is arra bátorítjuk a kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, annak érdekében, hogy megfeleljen az Európai Uniós hulladékazdálkodási jogszabályoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nyom meg a mikrofon. parlare. Ricordo ai colleghi. Köszönöm szépen. Három felszólalunk van a listán de sajnos kifutottunk az időből. Azt kérem éppen ezért mindenkitől, hogy nagyon rövid legyen. Először Helmer kollega kapszót. Uh, indeed. Thank, thank you very... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony és szeretnék köszönetet mondani a helyi hatóságok, a kampániai helyi hatóságok képviselőinek, hogy nagyon átfogó, részletes összefoglalót adtak, és az egyik kérdés, amit fel akartam tenni, hogy mivel szerződésszegési eljárás kezdeményeztek ellenük 2007-ben, eléggé meglepő, hogy csupán még mindig nem tudjuk, hogy hány üzemet helyeztek működésbe nem eleget és nem elég gyorsan, és nagyon kevés előrelépés történt. Nagyon örülök, hogy az energia visszanyerésével működő hulladékégetésről beszéltek, de ez megint csak nyitva hagyja a kapacitás kérdését, és nagyon-nagyon sok elég nagy számot hallhattunk. Egész egyszerűen nem látom világosan, hogy milyen teljes kapacitás sikerült üzembe helyezniük az átfogó kereslet tekintetében. A TV képernyőjén néhány évvel ezelőtt láthattuk, hogy óriási szeméthalmok gyülekeztek Dél-Olaszország egyes utcáin, ami nagyon aggasztó volt egyébként, és láttam, hogy Berlusconi úr is odautazott, jól megnézte, és ígéreteket is tett. Ezért szeretném tudni, hogy még mindig vannak-e hulladékhalmok, szeméthalmok az utcákon, vagy ez megoldódott. És néhány feljegyzést is olvashatok itt, hogy Holland hulladék gazdálkodókkal tárgyaltak, illetve más országokkal is. Igen, az érdekelne igazán, hogy mi a hosszú távú tervük, az, hogy elszállítják a hulladékot más országokba, vagy pedig az a terv, hogy megfelelő kapacitást bocsátanak rendelkezésre, és érdekelne az is, hogy ez milyen százalékban kívánják más országokba átszállítani a szemetet. Köszönöm. Merkis. Merkis kolléganő következik. Thank you, Chair. Just want to be very brief and, and a bit... Köszönöm, nagyon rövid szeretnék lenni. És formális oldalról azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos vitát folytatunk ma le, és nagyon kevésé bátorító az, hogy újra és újra lefolytatjuk ezt a vitát, és erre szükség van. Ez nagyon elbátortalanít. És ez a sok-sok dokumentum megszületett, és folyamatosan szembesülünk a tervekkel, amelyeket ugye szóban ismertetnek, de mi történik valóban a terepen minden kollégánk szeretne felkészülni, és amikor nem kapjuk meg előre az anyagokat, akkor szeretnénk, ha inkább későbbre halasztanánk a meghallgatást, és jó lenne, ha a petíciók benyújtóit nem csak a kormányzókat hívnánk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Merkész asszonynal, ugyanis ez olyan vita, ami nagyon fontos mindannyiunk számára, és ebből kiindulva emlékezzünk arra, hogy egy jelentés született néhány, évvel ez, néhány héttel ezelőtt a hulladékok témájában, és úgy gondolom, hogy nagyon helyes lenne, hogyha ezzel kapcsolatban vitát folytatnánk. De két kérdésem lenne az Európai Bizottság felé. Az első a következő, hogy mondja meg a bizottság, hogy lehetséges-e felnyitni európai finanszírozási alapokat, hogy javítsák a régiók a hulladékgazdálkodásokat. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban valamilyen ötletük. A második pedig, hogy egy kicsit kételjeim maradtak, hogy a szerződésszegési eljárás meg lehet -e kezdeni az olasz kormányjal szemben. Vannak plekák arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság ezt a második szerződésszegési eljárás kezdeményezi a majd az olasz kormány ellen a hulladékazdálkodás hiányával kapcsolatban. Tehát szeretném tudni, hogy igaz -e ez a plegyka, és hogy mitől függ a megközelítésük. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Äh, Köszönöm, elnök asszony. Röviden szeretnék néhány szót szólni, és egy rövid kérdésem is lenne. meghallgattam a petíció benyújtóit, a bizottság képviselőit, és mindezek fényében még nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy létezik egy életképes stratégia, amely hosszú távon kezelné és oldaná meg a problémát. E stratégia még nem létezik, és ennek kihatásai vannak arra, hogy a bizottság hogyan léphet föl, milyen lehetőségek léteznek már arra, hogy ki lehessen lábalni elég rövid távon e problémás helyzetből, hogy ezt az óriási mennyiségű hulladékot lehessen kezelni, hiszen nincs megfelelő hulladékkezelési stratégia, tele vannak a lerakók. Van egy olyan csapás, amin el lehet indulni annak érdekében, hogy reményt lássunk arra, hogy jó irányba hatnak a dolgok. És hogy egy új stratégiával meg lehet oldani a problémát. Just, um, okay, ah. You first, you, please, madam, please, please. <laughs> Kérem, asszonyom, hölgyeké az elsőbség. All right, all right, all right. Thank... Rendben, nagyon szépen köszönöm. ti idom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rövid leszek. A spanyol polgárok ugye azt várják, hogy hogy az ő ügyeikkel is foglalkozzanak majd a polgárok évében, de az is igaz, hogy jó lenne, hogyha jobban felkészülnénk egy ilyen típusú vitára, én nem voltam tagja régebben a petíciós bizottságnak, és nagyon jó a különböző szempontokat is figyelembe venni a petíció benyújtó részéről. Tehát például, hogy a petíció benyújtja ide jön a saját költségén, jön ide, vagy itt nem. Én mérnök vagyok, és ismerem a görög valóságot, úgymond a realitásokat, angolok kollégánk egy olyan jelentésről beszélt, amelyet a parlament is megvitatott, és ebben azt látjuk, hogy Olaszország és Görögország olyan mennyiségű petíció benyújtóval rendelkezik, úgymond, amely több, mint az á, több, mint magasabb, mint az átlag. Éppen ezért lenne egy kérdésem, miért kellett ennyi petíciót benyújtani, ilyen nagy számú petíciót benyújtani, annak érdekében, hogy fel, a megfeleltetés úgymond a közösségi jogszabályoknak való megfeleltetés aláhúzzák. Azonban Ugye kétségeink vannak ezzel kapcsolatosan, ha meghallgatjuk a bizottság képviselőit, mert vannak olyan problémák, amelyeket nem tudtak még lezárni, aztán hasonló problémákról lehetne beszélni Görögországot illetően is, de ami a finanszírozást illeti, a hiteleket illeti, a hulladék hulladékok eltávolításával kapcsolatos pénzösszegeket talán jobban kellene felhasználni. Talán egy olyan a hulladék használkozás területén egy újabb folyamatra lenne szükség, más típusú eljárásokra. Te, persze a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a polgárok elvárásainak megfeleljünk. The way we normally work here. Ezt már írásban meg kellett volna kapnunk előre. Petíciós bizottság vagyunk. Úgyhogy eléggé zavarban vagyok emiatt, hogy itt vannak a petíciósok, elmondják a mondandójukat, és amikor pedig ott jártunk a 2010-ben a tényfeltáró misszión, Láttuk ezeket az üzemeket, és nem működtek. Láttuk, hogy a komposztáló üzemek nem működtek, teljesen üresek voltak. Tehát el kell utaznunk, meg kell néznünk, hogy igen mondhatunk erre, vagy sem. Kérjük meg, hogy menjünk, visszamegyünk, szerintem ezt tegyük is meg egyébként a petíciósokkal szemben. és a bizottság eléggé vonakodó választ adott a hallottakkal kapcsolatban. Ennél sokkal többet kell látnunk, tehát ugyanis nyilván ez az adófizetők pénzét illeti. Ráadásul még a mafiát is említették, akkor úgy tűnik, hogy néhány éven belül megint csak a mafiával találjuk szemben magunkat. Ez elfogadhatatlan. Szerintem így zárjuk is le, mert nagyon kevés időnk volt, mindent túlléptek már, nagyon rossz volt a tervezés, és szerintem akkor térjünk is át a következő napi rendi pontra. E- Nincs több felszólalási kérelem, akkor egy percet adok a válaszokra, hogy Merkis asszony akar ismét szólni? One uh, Elnézést. Itugai kollégám utalt arra, hogy világosan fogalmazzak az én problémámmal, az én álláspontommal kapcsolatban, ami az alapok alokálását illeti. Úgy tűnik, hogy itt komolyan vitatott kérdésről van szó. Megint csak azt mondom, hogy a bizottság nagyon jó munkát végez, nagyon szigorúan áll ki, és addig blokkolja az alapokat, amíg az olasz hatóságok nem teszik lehetővé. Tehát, ugye azt mondtam az előbb, hogy nagyon röviden egy percet adok a válaszokra a tartományi képviselőnek és a bizottság képviselőinek. Tehát volt egy olyan kérdés, hogy meddig akarják kiküldeni, elküldeni a hulladékokat a tartományból, tartományon kívül. Nem tudom, hogy Santa Croce képviselő esetleg írásban is válaszolhatna, nem? No, először is szeretném pontosítani, elnök asszony azt mondja, hogy egy percet ad csak, tehát szeretném akkor meg ismételni hogy 150 millió eurót adott az olasz kormány arra, hogy, hogy javítsunk a helyzeten, persze közösségi pénzösszegeket is fel lehet használni. Mi reméljük, hogy ez a kezdeményezés, ezt a kezdeményezést lehetővé teszi majd, hogy normalizálódjon a helyzet úgy gondolom, hogy mindenféle intervenciót elfogadhatónak kell tekinteni az Európai Unió részéről. De mi, az olasz kormány, nak mindenképpen arról is tanúskodnia kell, hogy hogyan használja fel eh, ezt a pénzösszeget. Ami a hulladék gazdálkozással kapcsolatos, a bizottságnak elküldtünk egy jelentést, a régiónk vezetője adta át ezt a jelentést Brüsszelben, és ez a, ebben a jelentésben leírtuk azt, hogy mi is a helyzet a hulladékok szállításával kapcsolatosan, tehát hogy más régiókba szállítanánk, más létesítményekbe a hulladékot, és hogy milyen hulladékmennyiségről van szó. Mindez, mindezt elolvashatják az adott dokumentumban. Mi természetesen mindent ellenőrzünk annak érdekében, hogy csökkentsük a lehető leggyorsabban a hulladék kiszállítását a tartományon kívül, ahogy már itt elmondták a különböző tartományi képviselők, finanszírozzunk olyan új hulladéklerakó telepeket, létesítményeket, olyan térségekben, ahol azok még nem léteznek, tehát újakat létesítünk. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Falkenberg úr a bizottság részéről. There were two specific... Köszönöm szépen. Két specifikus kérdést hallottunk. Az egyik a regionális alapokban való részvételről szólt, mi olyan irányvonalat követtünk eddig, hogy csak akkor szabadítjuk föl a pénzügyi eszközöket, amikor a helyzet elfogadhatóvá válik, és elfogadható hulladék gazdálkodási tervet vezetnek be, és hajtanak végre. Nagyon közelről vizsgáljuk az eseményeket, az önkormányzati gazdálkodási terv szerintünk jó lépés, előre mutató lépés, és hallottuk, hogy amint a városi hulladék gazdálkodási terv is megszületik, akkor átgondoljuk a jelenlegi álláspontunkat, de most nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy az európai strukturális alapokból származó összegeket olyan helyre allokáljuk, ahol még a hulladék gazdálkodási terv sem létezik létező hulladékokról. Második kérdés. Első alkalommal már elmondtam, hogy nincs választásunk, nem tehetünk másként, mint hogy bírósághoz forduljunk. Nagyon közelről vizsgáljuk a kérdést az elkövetkező hetekben, és már egy formális tájékoztató levelet év végén elküldtünk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, köszönöm szépen az olasz helyi hatóságoknak, különböző tartományok képviselőinek a jelenlétet, köszönöm a javaslatokat, nagyon sok mindent elolvashatnak majd a különböző dokumentumokban is. Lezárjuk ezt a vitát, a legtöbb petíció nyitva marad. Elnök asszony, átadhatom önnek azt a dokumentumot, amelyről beszéltem, és akkor természetesen a szakbizottság képviselői is megkaphatják. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Szeretném üdvözölni azokat a személyeket, akik jelenleg jöttek be a terembe, és elnézést kérek, egy kis késésben vagyunk, úgyhogy azonnal át is térnék a következő napirendi pontra, és a az egy első petíció benyújtójának adom meg a szót Ignacio Rui Pereza Reggi. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt asszisztensek, résztvevők, nagyon szépen köszönöm, és jó napot kívánok mindenkinek. Gracias, Iturgaiz. Agradezco la... Köszönöm, Iturgaiz úr. Nagyon köszönöm, hogy eh, a 331 per 10-es petíciót meghallgatják itt az Európai Parlamentben. Én szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen gyorsan hajlandóak témát váltani, ugyanis eddig hulladékgazdálkodásról beszéltünk, most pedig a spanyolországi légiközlekedés biztonságáról fogunk szólni. Nagyon gyorsan fogok felolva- fogom felolvasni, ugyanis nagyon kevés időm van. 2011. június 16 óta, amikor előzőleg itt voltunk, több mint 1500 feljelentést kaptunk a spanyol légirányítók részéről az Európai Bizottság felé, az EASA, az Eurocontrol felé. A petíciós bizottságnak is elköztük, ugyanis mert ne, nem kapták meg a kötelező biztonsági vizsgálatokat, ugyanis az új spanyol törvény, a 9 2010-es egy új helyzetet teremtett. Több mint tízezer aláírás támogatta a petíciónkat. Légi, irá, légi közlekedési irányítók, illetve állampolgárok írták ezt alá, ugyanis úgy látják, hogy az új spanyol állam által teremtett körülmények veszélyeztetik a légiközlekedés biztonságát. Súlyos incidensek nagyobb számban fordulhatnak majd elő ezen túl. Az uniós jogszabály, amely a légiközlekedési szolgáltatások nyújtására vonatkozik, nagyon kiterjedt, ugyanis létrejött az Európai Egységes Égbolt. Az európai normatíva az úgynevezett navigációs és irányítási ellenőrzési biztonság háromszögén alapul, ez az 549 per 2004, 1108 per 2009, illetve 1035 per 2011-es rendeleteken alapul. A 9 per 2010-es spanyol törvény, illetve az ehhez kapcsolódó bírói határozat belső szinten szabályozza a légi irányítók munkaviszonyát, így módon pedig megnövelték diktatórikus és konszenzus nélküli módon 63%-kal a munkanapjaikat. Ez a módosítás pedig azt feltételezi, ahogyan a 1035 per 2011-es rendelet előírja, hogy határozottan módosították az ATM rendszer lényegi részét a rendelet pedig a kettes melléklet harmadik bekezdésében a légiszolgáltatások biztonságosságáról szólva azt mondja, hogy nagyon fontos biztonsági tanulmányokat, illetve kockázatértékeléseket végezni, megelőzően az ATM rendszer egy részét érintő módosítás bevezetésével. Az 549 per 04-es rendelet pedig konzultációs eljárást tesz kötelezővé, annak érdekében, hogy a rendszer megváltoztatása ne ássa alá a légi irányítók teljesítményét, illetve munkakapacitását. Úgy tűnik, hogy Spanyolország ennek, ezeknek a közösségi szabályoknak teljesen ellenébe megy, ugyanis a közlekedés szabályainak módosításait úgy hozták létre, hogy egyáltalán nem hallgatták meg a munkavállalót, itt megint csak szó szerint idézek, nem hoztak létre, illetve nem készítettek biztonsági vizsgálatokat, illetve kockázatértékeléseket. Tájékoztatni szeretném az Európai Parlament képviselőit, hogy a szakbizottság 2011-es beavatkozása után a légi irányítási szervezetek Spanyolországban a légiközlekedési navigáció szolgáltatótól, az ANA-tól, illetve az ASA-tól azt követelték, hogy a lehető leghamarabb a biztonsági jelentéseket készítsék el a irányítók új munkakörülményeivel kapcsolatban. Azonban egyik szövetség sem kapott erre választ, pedig öt hónapja várjuk. El kell ismételnünk az Európai Parlament, illetve a bizottság képviselőinek, hogy az európai kötelező jogszabályok megsértése a légibiztonság területén Spanyolországot soha nem látott helyzetbe hozta. Soha nem fordult erő korábban, hogy egy tagállam tudatosan kívül akart volna maradni a légibiztonsági háromszögön. Az egységes égboltot úgy alakították ki, hogy valamennyi szereplője, intézmények, kormányzati ügynöksége, szolgáltatók, navigációs szolgáltatók, légitársaságok, pilóták, legénység, légirányítók, műszaki személyzet, biztosító társaságok, stb. tartsák be ezeket a szabályokat. Az Európai Bizottság és az EASA az 549 per 04-es rendelet szerinti hatásköreinek megfelelően, ezt egyébként az Egységes Égbolt rendeletének nevezik, kötelesek beavatkozni a jelenlegi helyzetben, hiszen ennek a rendeletnek a fő célja a 13 per 1-es cikk szerint, hogy az Európai Egységes Égbolt biztonsági standardjait megőr, megőrizzék. Ezért tehát ezek a hatóságok szankciókat, illetve elrettentő intézkedéseket is alkalmazhatnak az a, a szabálysértő tagállamokkal szemben. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt bizottság! így lehetetlen folytatni a munkát, illetve nagyon bonyolult lenne, nagyon sok okból egyébként, egyesek eléggé világosak. Az a tény például, hogy valamilyen légiközlekedési baleset történhet, és ezzel szemben pedig a 1035 per 11-es európai rendelet az egyes függelékében az követeli meg a légi navigáció szolgáltatótól, hogy egy felelősségbiztosítást írjon alá a szervezet jogi helyzetének megfelelő fedezettel. Ez azt jelenti, hogy akkor van fedezet, hogyha az egységes égbolt jogi keretrendszerét tiszteletben tartja valamennyi fél. Ez azonban Spanyolországban nem áll fenn. Vannak más okok is, nem annyira világosak, ezek pedig azt tartalmazzák, hogy fóbia, elutasítás vagy akár pánik is kialakulhat, ugyanis az elbocsátás fenyegetése mellett kell dolgozniuk már két éve. A spanyol kormányzat azonban két éven keresztül figyelmen kívül hagyta a irányítók szövetségeinek követeléseit az egységes európai égbolt szabályainak tiszteletbe tartására. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy így módon a légi közlekedés biztonsága romlott Spanyolországban az egységes európai égboltot átalakítani egy értelem nélküli diktatúrává, és hogy a spanyol kormány hónapokon keresztül elutasítja követeléseinket, nagyon nehezen illeszthető be a biztonság úgynevezett igazságos kultúrájába. és matematikai tanulmányok pedig az elmúlt év incidensei számából levezették, hogy azok után, hogy a spanyol kormány nem hajlandó párbeszédet folytatni a légirányítókkal, a jelentős baleseti előfordulás aránya 75%-kal nőtt. Légirányítóként ezt nagyon nehéz kimondanom, ugyanis úgy viselkedik a spanyol kormány, ahogyan semmilyen más kormány. Az illetékes hatóságok nem avatkoznak közbe, ezért úgy tűnik, hogy a spanyol térség, légiközlekedési térség egy olyan térségévé vált az Európai Egységes Égboltnak, ahol az operatív biztonság nincs biztosítva. Ezen bejelentésből kiindulva pedig baleset vagy súlyos incidens esetén a felelősség, hogyha azt egyébként a spanyol légi irányítási szolgáltatások követik el, ezt a felelősséget nem vállalhatják a spanyol légi irányítók. Sajnálatos módon ez a felelősség áthárításának egy olyan példája, amely soha nem volt ismert korábban a Varsói Szerződés megszűnése óta. A kereskedelmi légi közlekedés egyik legsúlyosabb balesete Spanyolországban történt néhány évvel ezelőtt. Nem szabad megengednünk, hogy ez előfordulhasson. Azonnal vissza kell térni a dialógushoz, a nemzeti és Európai Uniós jogszabályok tiszteletben tartásához. Ez az egyetlen út. Az Európai Bizottság és az ELSZ-nak lépnie kell. A spanyol szakemberek akkor juthatnának el arra szintre, hogy visszaállíthassák az Európai Egységes Égbolt kialakításának megfelelő környezetét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mivel nagyon kevés időnk van, Garcia Hill urat pedig arra szeretném kérni, hogy rövidebben szóljon, hogyha megoldható. szelen úr vagyok, nem Garcia Hill, bocsásson meg, mondja az elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm itt Urgaiz úr. Úgy tűnik, hogy vezeti most ezt a szakbizottságot. Tisztelt képviselők, a Légirányítók Szakszervezeti Szövetség, amelynek elnöke vagyok. 2010-ben az Európai Parlamenthez fordult, hogy bejelentse a kormány lépéseit, amelyet kérem, hogy egy kicsit, kicsit lassabban, kicsit lassabban olvasson, mert így a tolmácsok nem tudják önt fordítani. Elnézést kérek, egy picit elszaladt velem a ló. Tehát az általam képviselt közösség elfogadta, hogy akár 50%-kal csökkentsék a fizetését. Azonban ezt csak azért tették meg, hogy fizetőképes maradjon a vállalat. A jelenlegi fejlesztési miniszter pedig bejelentette, hogy a 12 millió eurós adósság most már 15 millióra növekedett a vállalat esetében. Azonban a vállalatunk vezetőinek és a korábbi kormánynak köszönhető, hogy kialakult ez a helyzet. Azonban minket aggaszt az utazóközönség biztonsága. Erkölcsi és szakmai kötelezettségünk bejelenteni, hogy milyen hanyagság történt a vezetők részéről, akik nem tudják, hogy miről is szól a munkánk. Hét hónappal ezelőtt már jártunk itt, elképesztő helyzet alakult ki ugyanis a spanyol légirányítók körében, és így módon kockáztatjuk az évente 200 milliós utas biztonságát. Nagyon aggasztó adatokat hallhattunk a spanyolországi helyzetről. 47 majdnem baleset történt 2010-ben, és 95 súlyos incidens, Nagy-Britanniában pedig nulla és nulla volt ez az adat. Ami pedig a késéseket illeti, az Eurocontrol bejelentette, hogy eh, Spanyolország az európai légiközlekedés 5%-át kezeli, és a késések 50%-áért felel. Teljesen világos, hogy az európai rendeleteket nem jókedvükben írják az emberek, hanem ezeket a szabályokat be kell tartani. Az AENA e két szabálysértést követett el, ahogyan a 1035 per 2011-es rendelet előírja, elő, eljárásokat kell kidolgozni a biztonság megőrzésére, hogyha a meglévő rendszert megváltoztatják. Nézzük, hogy az ANA mit tett ezzel a rendelettel. Aztán pedig ugyanebben a rendeletben szerepel, hogy a szolgáltató biztonságkezelési rendszerénél biztosítani kell, hogy a legnagyobb prioritást biztosítja a kielégítő biztonsági szinteket a légiközlekedésben. Sajnálatos módon nem sokat változott a helyzet, ugyanis még mindig olyan munkaközösség vagyunk, amelyel nagyon rosszul bánik a vállalata, nem hallgatja meg a véleményünket, és soha nem akartak velünk tárgyalni semmiről. Ezt nem én mondom egyébként, hanem az AENA e korábbi elnöke néhány nappal ezelőtt elismerte a médiában, hogy az egyik legnagyobb kudarca az az volt, hogy a változásokról nem tárgyaltak. Nagyon sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy az ASA a e légibiztonsági állami ügynökség nem csupán az incidensekről szóló adatokat tagadta, hanem megpróbált eh, rákenni ezeket a légirányítókra, és eljárásokat kezdeményezett a légirányítók ellen. Ez a légirányítók 20%-át fenyegeti, és olyan büntetéseket kockáztatnak, amelyek 90 ezer és 225 ezer euró között mozognak. Egy kicsit lassabban kéri az elnök asszony. Úgy tűnik, hogy egészen véletlenül az ISA határozza meg ezen büntetések összegét. Ugyanakkor viszont nem is akart vizsgálatot indítani, nem is akartak vizsgálatot indítani maga a szolgáltató ellen, amely okozza egyébként a biztonsági helyzet romlását. Ez egyébként sérti a 1035 per 2011-es rendelet negyedik cikkét, amely egyébként kimondja, hogy a felelős hatóságnak kell vizsgálnia a szervezet tevékenységét még mielőtt a szolgáltatási engedélyt kiadja. A korábbi kormánynak egyébként ez a szándéka egészen elképesztő volt, ugyanis ezeket az anyagokat a spanyol általános parlamenti választások előtt egy nappal írták alá, tehát november 19-én. Teljesen világos volt, hogy a kormány el fogja veszíteni a választásokat, és hogy egy kellemetlen meglepetés szerez ezzel a következő kormánynak. Szombaton írták alá ezeket az anyagokat, amikor pedig hazámban semmilyen minisztériumban nem dolgoznak. Rákövetkező hétfőn jelentették be az anyag aláírását, amikor pedig a szocialista párt már jól látta választási kudarcát. Előre eltervezték és hideg fejjel hajtották végre. Ez azonban az előző kormánynak nem az egyetlen mesterkedése, ugyanis az eljárásban lévő légirányítók most egy büntetőjogi eljárásban vesznek részt, és akár börtönbe is kerülhetnek. Egészen elképesztő és nagyon aggasztó, hogy ilyen vezető kezében van a légiközlekedés biztonsága. Hogyan gondolhatjuk azt, hogy, minden, hogy ezek az emberek biztosítják majd az önök biztonságát, amikor Spanyolországban repülnek, vagy Spanyolország felett. Hogyan tudják elvárni ettől a személyzettől a megfelelő szolgáltatások nyújtását? A jelenlegi kormány pedig gyakorlatilag lehetetlen feladat előtt állt. A rendelet, európai rendeletek és irányelvek tiszteletben nem tartása egészen szégyentele, a Spanyolországban be nem tartott szabályok listája nagyon hosszú. A múltkor egyébként felolvastam ezt a listát, és jó sokáig tartott. Azt kell mondanom, hogy nagyon reméljük, hogy az Európai Parlament végre szint val ezzel a helyzettel kapcsolatban, és az atrocitások okozóit ellen pedig valamilyen lépést tesz. Amikor a biztonságról beszélünk, akkor biztonsági szintekről kell beszélnünk. Úgy képzeljék el a biztonságot, mint egy hagymát, amely különböző többszörös héjból áll. Spanyolországban egyre több héjat bontottak le a biztonságról, és a vége az lesz, hogy üres kézzel maradunk. A spanyol légirányítók azért dolgozunk nap mint nap, hogy ez nem tört, ne történjen meg. És hálát adhatunk Istennek, hogy eddig még az incidenseknek nem voltak áldozataik. Jelen pillanatban az egyetlen vigaszunk az, hogy mi már előre bejelentettük és figyelmeztettünk mindenkit a lehető legtöbb helyszínen, például az Európai Parlamentben, amely a népakarat főképviselője. Meggyőződésem, hogy még mindig lehetőségünk van arra, hogy javítsunk a helyzeten. A 9 per 2010-es törvény egyes kérdései egyértelműen sértik az említett európai rendeleteket. Most pedig gondolkozzanak el önök azon, hogy elfogadható ez a helyzet az európai keretrendszeren belül, főként amikor más országokban biztosított a légiközlekedés biztonsága. Mi olyan környezetben szeretnénk végezni a munkánkat, ahol a maximális biztonsági szintet biztosíthatjuk. És nekünk az a legfontosabb, hogy az európaiak biztonságosan repülhessenek. Köszönöm szépen. Beatrice Tomás következik a bizottság részéről. Köszönöm, hogy a bizottságnak megadják a lehetőséget a válaszadásra ezen vélelmezett eljárásoknál. A MOVE közlekedési, légiközlekedési főigazgatóság is fogadta a petíció benyújtóit. Ma taglalt eset, a légi irányítók esetét már többször megtárgyaltuk. Olyan állításokról van szó, amelyeket jellemző spanyol törvény nem EU-konform jellegéről bizonyítékok nem támasztják alá olyan jogszabályokra utalunk, amelyek az egységes égboltra, a biztonságra ö, utal, és az spanyol ö, jogi nem megfelelés bizonyítékait nem látjuk itt, hogy a petíció benyújtói is utalnak rá. Az állítólagos tények, és ahogy erre a petíció benyújtói által beterjesztett ö, ö, eset is bírósághoz fordult eset is kimutatja. Itt nemzeti joghatóságról van szó, és nem az én jogkörömbe tartozik, hiszen én a légi közlekedés irányításával foglalkozom, és az Európai Légibiztonsági Ügynökséget arra kértük föl, hogy helyszínen végezzen vizsgálatokat kollégáimmal, a légibiztonsági kollégáimmal megvizsgáltuk az EASA napirendjét és ütemtervét, amelyben Spanyolország nem képezi prioritások priorit, nem képez prioritást, mert mindenképpen az elsőbséget azon országok élvezik el listán, ahol a biztonsági kritériumok megsértése a legjelentősebb. Nos, ugyanakkor az ESA arra is utalt, hogy rugalmasan áll mindehez, és hogyha kell, akkor igazgatási vizsgálatot is szívesen végrehajt. Ugyanakkor a biztonság nem szeretné, hogy az ESA-t manipulálják a spanyol hatóságok részéről. Ahogy már előzőleg is elmondtam, számos ilyen ö, ö, jogsértés nemzeti hatáskörbe tartozik. Nem kell bevonni az európai döntést és joghatóságot oda, ahol ez csak fiktív joghatóság, nem valós. Az ASA rugalmasan áll ütemtermében ahhoz, hogy esetleg elvégezzen egy administratív igazgatási vizsgálatot, ha szükséges. Köszönöm szépen. Bosztináló kollega. Köszönöm, elnök asszony. Issues which are... Románul szeretnék beszélni, amelyek vagy igazán műszaki jellegűek, vagy pedig alapvetően fontosak Spanyolország légiközgetedése szempontjából. Először is nem tudom elfogadni, hogy egy olyan egyesület, amely spanyolországi légi irányítókat képvisel, ilyen sok ezernyi embert mobilizált egy nem létező ügy érdekében. És nem gondolom, hogy itt csak szakszervezeti okok vezettek volna ehhez. Számomra ez túl naív megközelítés, úgyhogy nem tudok egyetérteni az Európai Bizottság megközelítésével másrészt. A petícióban a szakszervezet statisztikákra appellál, amelyek azt emelik ki, hogy biztonsági kockázatok állnak fönn a spanyol légiközlekedésben. Egyikünk sem szakértője a légiközlekedés biztonságának itt, úgyhogy úgy gondolom, hogy fel kellene kérnünk a spanyol kormányt egy hivatalos dokumentumban, hogy informáljon minket, tájékoztasson minket, amilyen gyorsan csak lehet a helyzetről, és itt a parlamenti időről beszélek, tehát, hogy minél gyorsabban tájékoztassanak minket, hogy valóban megalapozottak-e a petíció benyújtóinak állításai vagy sem. Azt is szeretném, hogyha a bizottságot, az Európai Bizottságot felkérnénk, ugye hallottuk a nyilatkozatot, és ön azt mondta, a bizottság képviselőjeként, hogy a légi közlekedési biztonság a spanyol kormány problémája, de a joganyag végrehajtására, valamint az eljárási módok az Európai Bizottság jogkörébe tartoznak, amennyiben bizonyos kockázatokról tud a Mm, szerez tudomást a bizottság, amelyről a petíció benyújtói szóltak. Valami másra is hadd utaljak. Itt nem szociális jogokról van szó, még akkor is, hogyha a petíció benyújtói szociális jogokra utalnak, de az alapvető ö, eleme e petíciónak a biztonság, a légtér biztonságának szavatolása 200 millió ember számára évente. Amennyiben a bizottság, a DG Move és a spanyol kormány formálisan biztosítanak minket arról, hogy a normákat tiszteletben tartják, és hogy nem kell a felül aggódnunk, hogy mi történik, akkor megint csak itt van még mindig megválaszolandó kérdésként a petíció benyújtójának kérdése. Nyitva kell tartanunk a petíciót, amíg világos válaszokat nem kapunk kérdéseinkre. Annak lehetőségét is átgondolom, hogy a TRAN szakbizottsághoz is küldjük át ezt a petíciót, hogy a közlekedési szakbizottsági kollégiánk is ellenőrizhessék, hogy az adott aspektusok megfelelőek-e, korrektek-e, mely szerint az Európai Bizottság értékelése megfelele a parlament elvárásainak és normáinak. Úgy vélem, ez az egyetlen út, amelyen, lehet, amelyen keresztül releváns választ kaphatunk a petíció benyújtóinak ma elénk terjesztett kérdéseire. Köszönöm szépen Bosszináró kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattam a petíciók benyújtóit, és a GUE nevében szeretnék szólni, és azon belül is Willy Mayer kollégám nevében, ugyanis ő nem tudott itt lenni, ben néhány információval ellátott. Először is van egy biztonsági probléma. Tehát itt a ö, közlekedés biztonságáról van szó. És itt a bizottsághoz fordulok. És felszeretném tenni azt a kérdést, hogy a légirányítók által megadott számadatokat vitatják-e, és hogyha igen, akkor mely az a kompetens hatóság, amely biztonságos, biztos adatokat tud nekünk adni. Mert úgy tűnik jelenleg, hogy Spanyolország, amely 5%-át a, nemzetközi repülés 5%-át látja el. Tehát úgy tűnik, hogy több a baleset és több a probléma, tehát itt valamit magyarázza ezt a nagyobb probléma arányt. Logikus tehát arra gondolni, hogy ennek valamilyen oka van. Ugye, amit hallunk, abból azt halljuk ki, hogy itt a munkaintenzitás növekedett olyannyira, hogy ez már a biztonságot is veszélyezteti. Tehát ismételten a bizottsághoz fordulok, és felteszem azt a kérdést, hogy melyek azok az elemek, amelyek nem a közösségi joghoz tartoznak, és amelyekről a légi irányítók szólnak. Ugye itt a polgárok jogairól is szó van. Tudjuk, hogy itt volt egy történelmi evolúció, a személyek egyéni jogaival kapcsolatosan, aztán a gazdasági helyzetet is figyelembe veszük, és azt látjuk, hogy az európai égbolton a biztonság és egyfajta újfajta jog, e, az új generáció joga. Nem tudom, hogy ő, ez egy jog, amelyet már lefad, lefed valami, vagy ez egy új típusú jog, vagy kapcsolhatjuk ezt már egy meglétező joghoz, de nem mondhatjuk azt, hogy semmit nem lehet tenni, mert sehol nincs kimondva az, hogy az európai polgároknak nem szabad biztonságosan utazniuk a légi közlekedésben Spanyolországba, vagy Spanyolországot átrepülve. Tehát szeretnénk ismerni a számokat, a számadatokat, ahogy már javasolták, a közlekedési bizottságnak is ismernie kell ezeket a számadatokat, és nem maradhatunk indiferensek, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy speciálisan spanyol probléma, és nem lehet semmit tenni. Köszönöm. Martínez úr, köszönöm szépen. Saját nevemben fogok szólni. hiszen itt vagyok, jelen vagyok, és nem kell, hogy más szóljon helyettem. Az előző ülésen is szóltunk már erről, itt van ez előttem, illetve itt van az, amit a bizottság mondott, az Eurocontrol igazgatója, amit mondott, itt van nekem írásban, és azt hiszem, hogy egy kicsit nevetségesé tesz minket a petíciós szakbizottságot, ugyanis, mert nekünk ezt már tudnunk kellett volna, mielőtt az Eurokontrollt meghívtuk, hogy mit válaszolt nekünk az Eurokontroll. Tehát, hogy amivel most foglalkozunk, az egyáltalán nem érti az Eurokontrollt, és az Eurokontrollnak ezzel kapcsolatban semmi mondani valója nincsen. Nekem annyi mondani való, hogy az előző kormányjal és a jelenlegi kormányjal Spanyolország jogállam. Egy jogállam szerintem ezt senki nem vonja kétségbe ezt a körülményt, ezért tehát a feltételezett jogsértések, amelyeket a spanyol jogszabályokkal kapcsolatban vetettek fel. Ez nem olyan téma, amit az Európai Parlamentben vagy a Petíciós Bizottságban kell megvitatni, ugyanis ennek semmiféle hatásköre nincs azzal kapcsolatban, hogy a jogszabályok állítólagos megsértését a tagállamokon belül vizsgálja. Nincsen ezzel semmi bajom, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót, hiszen mindig nagyon pozitív egy aggasztó téma esetén, vagy riasztó téma esetén, szerintem teljesen jó, hogyha nyitva tartjuk ezt a petíciót, illetve fordítsunk rá annyi időt, amennyi szükséges. Magyarázatot keressünk, ahol magyarázatot akarunk keresni, és talán megértik, hogyha elég sokan vagyunk olyanok, akik sokat repülünk a spanyol légtérben, és ha olyan információt találnánk, hogy nagyon nagy veszélyben vagyunk, akkor nyilván valamilyen más közlekedési eszközt választanánk ahhoz, hogy a, az európai parlamenti munkánkat elvégezhessük. Én semmi ilyen állítást nem hallottam, úgyhogy természetesen mindenki jogában áll, hogy ilyen álláspontot képviseljen, de olyan intézményekhez forduljanak, amelyeknek hatásköre van ebben az ügyben, ne olyan szervezetekhez, amelyeknek semmilyen hatáskörük nincsen. És az pedig, hogy egy jogos aggályt átruháznak valaki másra, én ezzel nem értek egyet. Köszönöm, elnök asszony. Grazie. Köszönöm szépen. Iturgáis képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Miguel Ángel Martínez válaszával kapcsolatban azt gondolom, hogy nekünk is az Eurocontrol kellene fordulnunk, és sajnálkozni a felett, hogy nem válaszolt nekünk hamarabb. Ne felejtsük el, hogy amikor itt voltak korábban a petíciósok, akkor pontosan azért tértek ma vissza hozzánk, hogy a szerettük volna, hogyha az Eurocontrol tájékoztat minket erről a helyzetről. Nem tudom, hogy nem érdekelte a az Eurocontrol, vagy nincsen hatásköre, Egyszerűen ezt nem tudom, de hogyha biztonságot, légi közlekedési biztonságot követelünk meg, akkor nagyon sajnálatos, hogyha nincs lehetőségünk arra, hogy az Eurokontrollt meghallgassuk a petíciósok, illetve a petíció szakbizottság kérése ellenére. De mivel Bosztináró úr felvetette, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és több ö, információt kérjünk a jelenlegi kormány részéről, ezzel kapcsolatban semmiféle ellenvetésem nincsen, és én is szeretném, hogyha nyitva maradna ez a petíció, tájékoztatnának minket, de véleményem az, hogy az Eurocontrolnak azért egy kis üzenetet küldjünk a petíciós szakbizottság részéről, hogy csalódottságunkat fejezzük ki, hogy nem válaszolt az Eurocontrol a petíciós szakbizottság. Köszönöm szépen, Auken képviselőasszony. That we are, uh... Köszönöm szépen, rövid leszek támogatni tudom azt, hogy kérjük meg a kormányt a tájékoztatásra, és hogy a bizottság azt javasolta, hogy az ügynökséget vonjuk be. Azt gondolom, hogy el kell fogadnunk, hogy nem a mi feladatunk, hogy ezzel komolyan foglalkozzunk, de hallottuk az aggályokat az állampolgárok részéről, és ezért azt gondolom, hogy valóban méltó módon kell fellépnünk, és elfogadhatatlannak kell, hogy tartsuk ezt az eljárást. A jelenleg vitatott javaslattal kapcsolatban azt gondolom, hogy most körbejártuk a kérdést, és még egy fél óra áll rendelkezésünkre, hogy folytassuk a mai ülést. Vá, egy perc a válaszra. Köszönjük. Medio minuto. El señor Egy fél percet. Azt hiszem, hogy Bostiner úr fején találta a szöget. Két éve próbáljuk elérni, hogy az Európai Bizottság a petíciónkból kiindulva a szociális kérdésekre hivatkozik, alapjogokra, illetve a közlekedés témájára. Vivian Reding asszony csapatának egy tagja azt mondta, hogy ez közlekedési, illetve Simkallasz úr hatáskörébe tartozó téma. Ugyanakkor viszont az Európai Bizottság még mindig szociális kérdések témakörébe próbál minket beszuszakolni. Teljes egy, egyértelmű, hogy ez légi közlekedési biztonsági kérdés. Martínez Martínez úr nem jött itt elment, és nem akarok neki semmit mondani, nem, mégis mondok. Neki fogalma sincs az egészről. A spanyol kormány nem foglalkozott a légi közlekedés témájával. Az egységes európai égbolt túlmutat az ország határain. Számos rendeletből áll, és a rendeleteket a kiadások napjától kezdve végre kell hajtani. Tehát nem szabad ragaszkodnunk ahhoz, amit egy szuverén tagállam dönt. Ön említette a jogállamiságot. Úgy tűnik, hogy ami jogállamiságnak nevez, az valójában az, hogy pisztolyt tartanak a fejünkhöz, és arra köteleznek, hogy valamit aláírjunk. Nos, most pedig akkor átadom a szót a kollégámnak. Elnézést kérek, mondja Gáiz úr, megengedi elnök asszony 20 másodperc. Csak egy kérdés merült fel, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy mielőtt az utolsó petíciós szólalna, valamennyi képviselő tudja meg, hogy miért a szociális kérdések körében foglalkoznak ezzel a témával, miért nem a közlekedés téma körében vagy a biztonság körében. Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogyha a bizottság ezt tisztázna. ezzel kapcsolatban való igaz, hogy amikor a petíció benyújtói eh, előterjesztették a petíciót olyan spanyol jogról szóltak, mely szerint a túlórájuk száma jelentősen csökkent, és így úgy érezték, hogy a munkajogot sértette meg a kormány, és hogy itt szinte már kényszer munkáról lehet beszélni. A petíciót tehát az alapjogi karta cikkeire és az EUMS egyes cikkeire alapozták a petíció benyújtói. Először a foglalkoztatási főigazgatóságnak terjesztették be, majd a közlekedési főigazgatóság is hozzájárult, aztán Reding asszony elmondta, elmagyarázta, hogy ezen elemek nem erősítették meg azt, hogy a légirányítók munkáját kényszer munkának lehetne minősíteni, és hogy itt nem légibiztonsági kérdésekről van szó. Ezen érvet ragadták meg a petíció benyújtói arra, hogy végül a légibiztonság felé tereljék a medret. Ugyanazon petíció ö, szociális politikai kérdésekre is utalt, de itt elutasító volt a véleményünk, hiszen nemzeti jogkörről van szó. Ezen számokon változtatásokat eszközöltek, de hogyha most azt mondják, hogy egyes aspektusok más, E, európai szakpolitikák alá tartoznak, hát akkor ugyanezen petíciót megfogja a foglalkoztatás és a MOVE főigazgatóság, valamint még egy másik főigazgatóság is vizsgálni. Még egyszer elmondom, amit már említettem. A bizottság a királyi rendeletet is, 5 2010-es rendeletet is, valamint 9 2010-es királyi rendeleteket is megvizsgálta, és a bizottság eddig egyetlen nonkonform jelleget sem állapított meg. Azt szeretném még elmondani, hogy biztosítani tudom a szakbizottságot, hogy amint a légibiztonság volt vagy a spanyol égboltot, légteret bármilyen veszély fenyegetné, de akár a spanyolt, akár az Európai Uniós légteret, Természetes, hogy a bizottság önmaga fogja megragadni az alkalmat, és fogja megvizsgálni a légibiztonsági aspektusokat, és a fekete listát fogja alapul venni, ugyanezen szakbizottság tollából származó fekete listáról van szó. Az Európai bizottság soha nem fog, nem, nem fog szem előtt téveszteni egyetlen egységes égbolt teret sem. Binar, in, in... Eh, one moment. Do you want to take the floor first? Mhm. Ön akar először szólni? Akkor Bosztinár úr, tessék. Csak egyetlen megjegyzésem lenne. Azt hiszem, hogy alapvető fontosságú, hogy most pontosítsuk az összes aspektust, mert ha valaki itt az Európai Parlament előtt olyan problémákat említ, amely a légiközlekedés biztonságával foglalkozik az egyik legnagyobb tagállamban, az egyik legnagyobb utasszámmal. Egyértelműen azonnal helyre kell állítani az európai intézmények hitelességét, illetve az európai légiközlekedési szabályok hitelességét. Szeretnék válaszolni Bosztináró úrnak, hogyha megengedik. S'agissant des droits des citoyens, Állampolgári jogokról van szó, és ezzel kapcsolatban teljesen egyetértek a véleményen. Ha bármilyen módon a biztonsága az utasoknak, az állampolgároknak veszélybe kerül, világos, hogy a spanyol légteret lezárják a közlekedési főigazgatóság az Eurókontolt nevezte meg az Európai Légtér Network Managerének. Ha bármilyen kockázat merül föl, és állampolgárok panaszait kapnánk e területen, akkor azonnal megragadnánk a lehetőséget, de eddig erre még nem került sor. Köszönöm. Terminon másodpercben szeretnék válaszolni Bostinár úrnak ezek az adatok igazak, és a Performance Review Reportból származnak, amelyeket az Eurocontrol készít minden évben. Ez a 2010-es évből származik, az Eurocontrol oldalán megtalálható egyébként, és a légi navigációs szolgáltatók által biztosított adatokon alapul. Sajnálom, hogy ezt a jelentést most nem hoztam el, de 2010-ben, ahogyan említettem, 47 majd A-típusú incidens volt, és a spanyol intézmények, a spanyol hatóságok pedig megfeleltek az európai statisztikai követelményeknek. Ennyi lenne, köszönöm szépen. Nincs más felszólalási kérelem, ahogy Martínez kollega is mondta, ez egy olyan kérdés, amely ről természetesen könnyedebb módon is vitatkozhatunk. Figyelembe kell azonban venni a specifikus hatásköröket, ugye? Igen? Igen, akkor tessék. Köszönöm szépen a PRB jelentéssel kapcsolatosan a petíciók benyújtói megkapták a tervezetet, a régi biztonsággal kapcsolatosan az első jelentés az a nemzeti jelentésekről szól mindig. Amikor a tagállamok válaszolnak a akkor ki kell javítani a jelentést, és a végső jelentés Spanyolországgal kapcsolatosan nyilvánosságra került, és amiről a petíció benyújtója szólt, az már nem igazából reális. Köszönöm. Elnök asszony, jó, rendben van. Hát számunkra is a végső értékelésben mindenképpen elemezni kell majd az összes kapott adatot. Jelenleg a petíciókat nyitva tartjuk, és ami az európai közösségi jog nak való nem megfeleltetés illeti, e, ezzel most nem foglalkozunk. A közlekedési bizottság szintén részt vesz ebben a e, munkában. A, nem tudtak eljönni a tagja, tagok a jelen ülésünkre. A petíció nyitva marad, és ahogy Posztináru kollega is mondta, mindenképpen át kellene adni ezt a petíciót a közlekedési bizottságnak, megvárjuk majd a véleményt, és értékelni fogjuk a további folyamatokat. Most szeretnék köszönetet mondani, elnézést kérek még egyszer a késésért. Később kezdtük az önök petícióját is, de reméljük, hogy a kérdés meg fog oldódni. Köszönöm.